Okay, colleagues, I understand some of you have got to go to other Miután más bizottságokhoz kell a kollégáknak mennie, úgyhogy javasolnám, hogy kezdjük rögtön a munkát. Foglaljon kérem mindenki helyet. Túl sokan nem vagyunk, úgyhogy remélem meg tudunk állapodni mindenben. Nem lesznek viták. A 14-es napirendi pont partnerség és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és az afgán iszlám köztársaság között. Frank Engel a jelentéstevők, sajnos ő most nem tudott eljönni, úgyhogy rögtön kezdjük meg a szavazást. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük a kettest, megnyitom a szavazást a kettes módosítóról. Kicsit még várunk, de nem sokat. Szabjának kérem, hogy foglaljon helyet, szedje elő a kártyáját. Okay, and then I'm going. You ready? Uh, the vote is... Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nagyon kevesen vagyunk. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító következik, elnézést, javítja magát az elnök, az a nyolcas mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tizenötös mellette, ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. és a záró szavazás elektronikusan név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 14 igen, három tartózkodás mellett elfogadtuk, gratulálunk Franknak, ugyan nincs itt. És akkor most a az egyetértési eljárás, egyben szavazunk igennel vagy nemmel, név szerint megnyitom a szavazást az afgán iszlám köztársaság megállapodásáról van szó, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És megadtuk az egyetértést, 15 igen, nem szavazat nélkül, két tartózkodás mellett. És akkor most következik a 16-os napi rendi pont. az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a külső finanszírozási eszközök által támogatott Európai területi Együttműködés célkitűzése, Interregre vonatkozó egyedi rendelkezések. A Regi Szakbizottság az illetékes, és a jelentéstevő a Takarosz kívánsz-e szólni, mielőtt szavazunk? Nem, akkor kezdjük meg a szavazást. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt most minden egyes módosítóról kell szavaznunk, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76-os mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, a 76-os megnyitom a szavazást. nincsen kártyája, akkor nem tudom, valaki ki el tudja hozni, itt van lent. Mindenki szavazott? Még egyet. Nem tudom, hogy hogy szavazott a kedves kolléga. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 9-7 arányban. E, el tudná hozzáadni a kártyáját? Köszönöm. Valaki elmenne a kártyájáért? Oké. Okay.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 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88-as, mellett ellene tartozgás elfogadtuk, 85-ös mellett ellene tartozgás elfogadtuk, 29-es mellett elnézés, a 29-es az okafogyottá vált, mert a 89-est elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést egyértelmű volt. Azt hittem, hogy a szocialisták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 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette, ellene tartózkodás, a 38-as, 39-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, 12 igen, 8 nemmel elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette ellene tart, ellenőrizzük a 89-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 11 igen, 9 nemmel elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellette ellene tartó, ellenőrizzük a 90-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Tíz igen, kilenc nem arányban elfogadtuk 48-as mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, ez ugyanaz, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 11 mellette, 9 nemmel elfogadtuk. 49-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Még több oldal van, 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 91-es mellette, ellene ezt ellenőrizzük, a 91-est, megnyitom a szavazást, lezárom. 10 igen, 10 nem, tehát elutasítottuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette ellene még egyszer a 93-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette, ellene, ellenőrizzük a 96-ost, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 10 igen, 9 nem, tehát elfogadtuk. 53-as mellette egy kollégának nincs kártyája, ezt már mondtuk az elején, hogy ezt hozzászámítjuk, ez majd voltak olyan szavazások, ahol a néppárt és az zöldek együtt szavaztak, tehát 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum 54-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette, ellene ellenőrizzük az 56-ost, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Tizenhárom eh, hét arányban elfogadtuk, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 58-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 13 igen, 7 nem. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es okafogyottá válik, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Az utolsó oldal, 67-es mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, illetve elnézést, egyértelmű volt, itt többen integettek, tehát lezárom a szavazást, egyértelműen elutasítottuk, 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette, illetve ez okafogyottá válik, 69-es mellette, ellene Ellenőrizzük a 69-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 7 igen, 11 nemmel elutasítottuk 70-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 71-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 72-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, az hivatkozások 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és a záró szavazás név szerint megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19 igen, nem szavazat nélkül elfogadtuk. Gratulálunk elleni, nagyon sok munkát végeztél. And now, colleagues, it's the vote on the és most kollégák, a béke eszközre térünk rá, amit a szakbizottsági ülés keretében tegnap megvitattunk, tehát véleményt készítünk a SZEDE A bizottság számára. Nincs formális illetékességünk erre, de a koordinátorok abban maradtak, hogy módosítókat terjesztünk elő, hogyha széleskörű konszenzus alakul ki. Tehát a DEVE a szedének így küld üzenetet egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Preambulum bekezdés G 3 e, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást az ötösről. Hát, Lezárom a szavazást. 10 igen, 9 nem, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És végszavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Úgyhogy, ha megtörtént, lezárom a szavazást és elfogadtuk, 16 igen, nem, nem volt. Köszönöm szépen. That concludes votes. That concludes votes, colleagues. So thank you very much for that. That concludes the votes. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, ezzel a szavazás végére értünk. Mr. Rubik, sorry colleagues, can we listen to Mr. Rubik? Yeah, Paul. No, I... Rubik úr, parancsoljon az Afganisztánnal kapcsolatos. Vote, uh, because I have some problems. Az Afganisztánnal kapcsolatos szavazás során én nem szavaztam, mert a jelentéssel kapcsolatban fenntartásaim voltak, csak a jegyzőkönyv kedvéért szerettem volna ezt bejelenteni. Köszönöm szépen, feljegyeztük. Amíg itt vannak még, kedves kollégák, mert tegnap nagyon kevesen voltak, mikor kezdtük az ülést, annyit mondanék emlékeztetőül, hogy a um, egy köszönetnyilvánítást rögzítettünk Bogdan Vente számára. Krisztián, tegnap elmondtam, hogy aki nem volt itt tegnap, az ülés kezdetén elmondtuk, hogy Bogdan Ventének köszönetet mondtunk a koordináló munkájáért. Ennyit szerettem volna emlékeztető közölni a ma megérkezetteknek, illetve Valerinek is mondom ezt, aki éppen távozik, úgyhogy köszönöm szépen a szavazásokkal ezzel végeztünk. Okay, colleagues, we're moving now to item 18. Rendben, kedves kollégák, a 18-as napi rendi pontra térünk. Kérem, hogy aki távozik, csendben tegye. 18-as napi rendi pont, visszajelzés a DEVE adhok Bolívia delegáció látogatásáról, de ö, szeptember 18-20-a között a vezetője Eleni Teokarusz volt, és a további résztvevők, Diaz de Mera képviselő és Frunzulikán képviselő. A kollégák közül ketten vannak itt a szakbizottsági ülésen, és azt hallottam a személyzettől visszajelzésként, hogy nagyon érdekes volt, illetve egy fél napot eltöltöttek Evo morales többek között helikopteren kivitték őket koka ültetvények fölé, amelyeket aztán gyümölcsösé alakítottak Úgyhogy nagyon impozáns megbeszéléseket folytattak, úgyhogy köszönjük a bolíviai kormánynak is a lehetőséget. Tehát magas szintű munka történt. Annyit mondanék, hogy most, hogy itt ülünk és meghallgatjuk a beszámolót, ami Bol Bolíviát illeti, a magas szintű politikai párbeszéd éppen La Pazban zajlik, és ez is visszatér majd a jövőben elénk. Ellenének adom meg a szót, aki vezette a delegációt elnökként. Várjuk a részletesebb beszámolót, illetve hogy az utómunkálatok terén van-e feladatunk. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is köszönöm a résztvevő képviselőknek, hogy velünk tartottak a misszión. Demera és Frunzulika képviselőknek ezt köszönöm, illetve Lulának és erős volt a szándéka, de sajnos közbe jött valami, és végül sem tudott részt venni. Joanna Donatella Harris, mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, akik a háttérből személyzet szinten segítették a munkánkat, előkészítették, és hatékonyabbá tették a missziót, illetve Lápászban képviselik az Uniót. Leon, akinek a családneve nem jut most eszembe, de hát tudják, hogy kiről van szó. Kedves kollégák, a delegációnk feladata az volt, hogy megfigyeljük az együttműködési illetve a három prioritás területen a fejlesztési együttműködést, ami az igazságügy reformja, a korrupció elleni küzdelem, illetve a kábítószerek elleni harc, továbbá az integrált vízgazdálkodás terület, ennek a monitorozása volt a feladatunk. Ami a három fókusz területet illeti a bolíviai együttműködésben, ezeket stratégiai megfontolásból választottuk ki, és teljes összhangban állnak az Unió és a bolíviai prioritásokkal. A Program, Patriotica 20, 2022-es programmal, illetve a 2016-20-as fejlesztési programunkkal is. Bolívia a legnagyobb kedvezményezettje Latin Amerikában az uniós finanszírozásnak a fejlesztési eszköz keretében 281 millió eurót különítettünk el a 2000 14-20-as időszakra a regionális, illetve tematikus programok, emberi jogi, illetve civil társadalmi programok résztvevője Bolívia. Négy miniszterrel találkoztunk, az egyik egy miniszter helyettes volt a fejlesztési területen, aztán a civil társadalom illetékese, illetve a kábítószer elleni küzdelmet vezető miniszter, és a kábítószer kereskedelem ellen végzett küzdelmet vezető eh, szakember, illetve a gyermekmunka ellen illetékessel találkoztunk. A csúcspont Eva Morales elnökkel egy helikopter út volt, amelyen kokaültetvényeket néztünk meg, amelyekből gyümölcsös lett. Egy kicsit ezzel szeretnék foglalkozni részletesebben. Mindenkinek köszönöm a misszió előkészítését, különösen Joannak, itt le van írva, nem ismétlem el ismét, és a misszió beszámolóját már megkapták, a részleteket átugrom, tehát csak néhány fontos dolgot ragadok ki. A bolíviai partnereink között Mariana Bradonoya tervezésért felelős miniszter is jelen volt, illetve Diego Pári külügyminiszter. Megerősítették a stratégiai fejlesztési együttműködést Bolívia és az Unió között Személyes véleményem pedig az, hogy Pári úr, az új külügyminiszter, kiválóan iskolázott, szabad szemléletű ember, aki az Egyesült Államokban végezte az iskoláit, és jó munkát végez a hazája érdekében. Bradonója miniszter pedig azt ajánlotta, hogy az integrált vízkezelés terén, valamint a kábítószer elleni küzdelemben lépjünk különösen előre, illetve az igazságügyi reformok terén az együttműködésben. Ami a vidéki területeket illeti, nagyon nagy mértékű a városiasodás, és a szegénység is városi arcot öltött az utóbbi években, illetve a közszolgáltatásokat ez a vízszolgáltatás, a csatornázás, az oktatás, a közlekedés, illetve a az energetika terén állítja a kihívások elé. Pári külügyminiszter arról beszélt, hogy a bolíviai uniós konvergencia számos kihívást tartogat, illetve a párbeszéd egyenlő felek között tud igazán kibontakozni. A vízum liberalizálás, illetve egy lehetséges jövőbeni kereskedelmi egyezmény volt a két további téma, és egyetértettünk, hogy intenzívebben kell ezekkel végeznünk a munkát. Hector Árkezzek, a Netán eh, miniszter pedig megfogalmazta, hogy nagyon érdekes, teszem hozzá, hogy régi, hagyományos görög névre emlékeztető neve van a legtöbb miniszternek, de ezt csak mellesleg mondom. Tehát az igazságügyi reformok terén azt hallottuk, hogy megerősítik az igazságügyet, illetve kevés a humán erőforrás, fejlesztik a létszámot, és igyekeznek a lemaradást felszámolni a, a perekügyek kezelésében. Carlos Rene Ortujon miniszterrel pedig számos témáról cseréltünk eszmét, többek között a megújuló energiákkal kapcsolatban, illetve az energiahatékonyságról, aztán a bányászat a különböző ipari területeiről és a klímaváltozásról is szót ejtettünk. Fontos, hogy az energiaforrásait diversifikálja Bolívia, illetve a régió export tevékenységeit kiszélesítse a víz, a megújuló energiaforrások, illetve a szilárd hulladéknak a kezelése a fő problémák ezen ország számára. Ami Evo Morales elnökkel a találkozónkat illeti, már említettem, hogy a Csapere régió felett tettünk egy helikopterutazást a Kocsabambai területen. Ez a fő kokacserje termesztő terület Bolíviában, Jugász a másik. Morales elnök hangsúlyozta, hogy radikálisan szakított a kábítószer elleni paktum stratégiájával az ország, és a koka termesztés felszámolása viszont nagyon sikeres, mert 30 ezerről 20 ezer hektára csökkent a koka termesztés területe. Ez egy rendkívül hagyományosnak tekintett tevékenység Bolíviában a cserje termesztés. A koka levelek előállítása viszont a belföldi piacra korlátozódott hagyományosan, és teljes mértékben nem lehet felszámolni. És banán, mangó, pálmafák nőnek ott, ahol 20 éve még csak kokacserjék voltak. És a az EU által támogatott együttműködés a koka monitoringra, illetve a csökkentése is kiterjed. Hangsúlyozta az elnök, hogy erősen csökkent a szegénység szintje, és a ö, mély szegénység 37%-ról 17%-ra csökkent, és egyre többen felzárkóznak a középső jövedelmű köz, közepes jövedelmű réteghez. Ezért nagyon fontos a kábítószer elleni harc. Az utóbbi húsz évben az Unióval alternatív fejlesztési projekteket dolgoztak ki, 15 ezer hektárnyi kokacserje területre szüksége van Bolíviának a hazai ellátás kiszolgálására, és 22 ezer hektár esetében viszont a VTO-val már lépéseket tettek, hogy a hagyományos felhasználása hat termeszék tovább a kokacserjét, hogyha ez nem sikerül, akkor tovább csökken a kokacserje terület. Ami pedig az EU tagállamok, illetve Svájc részvétel az együttműködést illeti, nagy érdeklődéssel hallgattuk a fejleményeket az országban, illetve számos adományozó vett részt a megbeszéléseken, és ez az előrelépés a donori együttműködés keretét hatékonyabban hasznosítja, és a víz, illetve a csatornaellátás marad a két fő kihívás Bolívia számára. Az energetikai diversifikáció, különösen a megújuló energiaforrások alkalmazása és az igazságügyi reform két olyan terület, amely a, a következő években támogatást igényel a nemzetközi közösség részéről. Az unió hozzájárulását különösen kritikus fontosságonak ítélték az emberi jogok területén és a civil társadalom támogatása terén a civil szervezetek támogatásában, illetve a kapacitásfejlesztésben az önkormányzatokkal, ami pedig a politikai helyzetet, illetve az emberi jogi állapotokat illeti Bolíviában számos találkozó alapján a misszióvezetőkkel, illetve a parlament munkacsoportjaival, is Rodriguez képviselőkkel találkozhattunk, illetve nemzet és nemzetközi emberi jogi, illetve civil eh, társadalmi szervezetekkel folytattunk eszmecserét, és a, um, az új és meglévő jogszabályok részleges végrehajtása is szóba került, illetve a mentességi problémákról is beszéltünk, a tarthatatlan börtönviszonyok, a nők, gyermekek joga, a nők elleni erőszak, a gyermekmunka helyzete, aztán együttműködés a civil társadalommal ezen a területen került szóba. Ami a gyermekmunkát illeti, a gyermek és serdülő munkavállalók szakszervezetének képviselővel is találkoztunk, és 2014-ben hoztak jogszabályt a gyermekmunka, illetve a serdülő munka korlátozott elfogadására, és ez bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi, hogy dolgozzanak fiatalabban munkába állhassanak a családjaik érdekében. Persze a gyermekek alapjogait tiszteletben tartva, és sok esetben e, erre rá is kérdeztünk a gyermekektől maguktól. Nők elleni erőszak terén a nők nagyon korlátozottan vehetnek részt a politikai életben, illetve diszkrimináció áldozatai, és egyértelmű az üzenet. Bolívia fenntartható fejlődéséhez struktúrális reformok és méreható kultúra váltás szükséges, illetve a nemek esélyegyenlőség és a nők részvétel segíti ezt a kollégáim az Eleáltó régió esélyegyenlőségi központjában foglalkoztak ennek a részleteivel, úgyhogy most átadom a szót majd Augustónak. Ami Fronzulika képviselő hozzájárulását illeti, a Huarénai önkormányzatban ellátogatott egy projekthez, a titikakató eh, medencéjében az ivóvíz éghajlatváltozással összefüggő gazdálkodási feladatait kezelik ott, 4000 méter magasságban. Nehezen kaptunk levegőt is, illetve a mozgás is elnehezül ott. A víztisztítás módszereit már alkalmazzák ott, és fontos kihívásokkal küzdködnek, ezeket meg kell oldaniuk. Azzal zárnám, hogy a misszió során tisztáztuk, hogy a nemzeti szintű együttműködés, illetve az uniós közös párbeszéd és együttműködés hatékonyan zajlik a három fókusz területen, a kábítószer elleni küzdelemet, illetve az integrált vízgazdálkodást is ideértve, és a program hatékonyság, illetve az eredmények nagyon magas szintűek. A szennyvíz elvezetést még javítani kell, és a városiasodás, valamint az éghajlatváltozásnak a hatásait kell ö, csökkenteni, a negatívumokat kell kezelni, illetve hozzá kell, hogy férjenek a tiszta vízhez, ivóvízhez. Ami pedig az igazságügyi reformokat és együttműködést illeti, intenzívebb munkára van szükség, és több forrást kell biztosítani a projektek számára. Most pedig a kollégáimnak adom meg a szót, Kérem egészítsék ki az általam elmondottakat. Még egyszer mindenkinek köszönöm szépen a részvételt és a hozzájárulását ennek a missziónak a sikeréhez, eredményeihez, mert kiváló missziót tudhatunk magunk mögött. Annyit mondanék még a víztisztításról, a Titikáka magasan fekvő régióban, hogy korlátozott forrásokból sikerül ott tiszta vizet előállítaniuk. A gravitáció és az ozmózis természetes folyamatai segítségével, és ehhez ők kiválóan értenek, tehát nagyon jó benyomásokkal távoztunk onnan. Nem egész 35 ezer euróból évente egy egész várost ellátnak tiszta vízzel. Aztán az is figyelemre méltó, hogy a 4000 méter magasan fekvő régióban mennyire piszkos a víz. A tipikak a tónak a víze, valamint a, a furt lyukak miatt, illetve hogy a hálózatok nincsenek kiépítve. Ennyit szerettem volna elmondani, és elnök asszony, átadom a kollégáknak a szót. Um, Köszönöm szépen, ez nagyon kimerítő beszámoló volt. Kíván, kérdezem a kollégáktól, hogy kíván-e hozzátenni valamit a kolléga. Nagyon nehéz ehhez bármit is hozzáfűzni, mert nagyon részletes beszámolót hallottunk a bolíviai látogatásról, és csak annyit hangsúlyoznék, hogy a delegációnk vezetője, Taukarosz asszony, kiváló munkát végzett, Ezt, erről a látogatásról annyit mondanék, hogy ez a, az Európai Unió globális hatásának része volt. Ha meggondoljuk, hogy az Európai Unió miért finanszírozza oly mértékben Bolíviát, ami egy távoli ország, meglehetősen nehéz a politikai rendszer, rengeteg probléma van, például a választásokkal kapcsolatosan. De végül is ez az Európai Unió befolyásának, hatásának a része, annak része, ahogy az Európai Unió megsegíti a valós demokráciára törekvő népeket. Nagyon nehéz itt bármiféle hatást kiváltani, éppen ezért tovább kell folytatni a fejlesztést olyan országokban, mint például Bolívia, és ezzel lehetővé téve számokra, hogy végül is ők maguk válasszák meg a megfelelő demokratikus rendszert, a jogok érvényesülését, a, a média működéséről dönthessenek, ami nem a legjobb helyzetben van. És itt bizonyos feltételrendszerekről is beszélnünk kell. Mostanáig az Európai Unió meglehetősen vonakodott a tekintetben, hogy a fejlesztésüket, vagy a demokratikus fejlődésüket befolyásolja. Talán ezen erőteljesebben kéne dolgoznunk, ugyanis ezeknek az országoknak megvan a jövőjük, a fiatalok is vágynak arra, hogy megfelelő irányban fejlődjenek. A másik kérdés a nemek közötti esélyegyenlőség, ami egy nagyon fontos kérdés Bolíviában, tekintettel a hagyományaikra. Az őslakosok vagy a törzsek életét is figyelembe véve nagyon magas szinten folytattunk megbeszéléseket, és ez is jelzi, hogy milyen jelentőséget tulajdonítanak ők maguk is az Európai Uniónak, nem csak a parlamentnek, vagy a parlamenti delegációnak. Tehát mindenféleképpen ezen az úton kell tovább járnunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Más kollégák kérdeznének-e? Joachim Zeller. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentést, Eleni. Tavaly az Emberi Jogi Szakbizottsággal is jártunk Bolíviában, és a bolíviaiak nem túlságosan pozitív képet mutattak. Morales rendszere még mindig magánvisel bizonyos diktatórikus vonásokat, itt a különböző aktorokat egymással szemben kijátsza, akkor két nagy tüntetésre került sor, és a gazdasági minisztériummal, a külügyminisztériummal is találkoztunk, folytatunk megbeszéléseket, illetve ezek aztán meghiúsultak, mert blokkolták az épületeket. A fejlesztési támogatás Bolívia felé, ez egy költségvetési támogatás, amiből projekteket finanszírozunk, a vízellátás javítása érdekében, illetve a mezőgazdaság támogatása érdekében. És ott azt hallottuk, hogy a legtöbb projekt tehát olyan területeken valósítják meg, ahol Morales elnök úr gyökerei vannak, és tehát ezeken a területeken koncentrálódik a legtöbb projekt egy börtönt is fel tudtunk keresni, ott körülbelül 800 fős a kapacitás, ott gyakorlatilag a fogva tartottak egyfajta önkormányzatot hoztak létre, és senki nem tudja, hogy a rokonok látják el őket, és a viszonyok egész egyszerűen leírhatatlanok. A gyermekmunka is komoly problémát okoz. Fiatal gyermek munkavállalók egyértelműen bemutatták, hogy a törvény, ami a 18 évtől tenni lehetővé a munkavállalás, mindenféleképpen jó lenne. És Morales Venezuelával, Kubával eh, való viszonya, illetve viszonyulása ezekhez az országhoz, eh, ez már eh, azt jelenti, tenni, hogy a biztonsági tanács is foglalkozik ezzel, hiszen Bolíviának egy ideglenes helye van a biztonsági tanácsban, az őslakosok első elnökeként itt az őslakosok jogait is képviseli, ezeket nemzetközileg is megjeleníti, de ez kis egyoldalúan érvényesül. Arról hallottunk, hogy egy természetvédelmi védelem alatt álló területet gyakorlatilag lepusztítottak, és ott útvonal, vasutakat építenek. Ez, ennek is politikai motivációi vannak. Az 1900-es években az elvesztett háború következtében Chile elcsatolt olyan ért, területeket a csendes-óceáni partvidéken, ami Bolíviához tartozott, és ott most egy offenzív propaganda folyik, egyfajta restitúciós propaganda, hogy kiáratot kapjon Bolívia a csendes óceánhoz. Az egyik tüntetés, ami a gazdasági minisztériumot blokkolta. Amikor megkérdeztük, hogy miről van szó, miről, tünt, miért tüntetnek, itt az őslakosok arról panaszkodtak, hogy megfelelő életviszonyokat kaphassanak, és a ruházatukat ingyenesen kapják az Egyesült Államokból adományként, ezek használt ruhák, amelyeket a piacon értékesítenek. Morales ezt az importot, az ingyenes ruhaimportot is be akarta tiltani, ez azonban az életüket fenyegetné. Tehát összességében a nyugtalanság egyre érezhetőbb az országban, és ahogy kolléganő is elmondta, a fejleményeket szoros figyelemmel kell kísérnünk, és azt is biztosítani kell, hogy az általunk nyújtott forrásokat ne politikailag egyoldalúan használja fel az elnök, illetve a környezete, hanem hogy mindenki számára ez hasznot hor, hozzon. Ami pedig az egyik legfontosabb élelmiszer a kínoa, ezt nagy területeken termesztik, de tudnunk kell azt is, hogy ez egyre kedvez, vagy, vagy favorizált élelmiszer a vegánok számára is, tehát az export, a kino export erőteljesen megemelkedett, ami az otthoni élelmiszerellátást befolyásolja. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez az utolsó megjegyzés, amikor itt az egészséges életmód, vagy az egészséges táplálkozással kapcsolatos kampányokat megfigyeljük, hogy ez milyen kihatással van a kereskedelemre, ami nem feltétlenül pozitív. Eleni kíván-e még szólni valamit, vagy a DEFCO és a külügyi szolgálat képviselője is kíván-e szólni? Köszönjük egyébként a bolíviai követség képviselőinek, hogy jelen vannak. Eleni? Köszönöm. απόψεις του συναδέλφου Τζέλερ. Έχει δίκαιο να αγωνιά όπως αγωνιά. Zeller úrra reagálva. Én lát, látok, hogy hogyan használják fel az európai forrásokat Bolíviában, tulajdonképpen ezért látogattunk oda. Láttuk a komoly előrelépést, elég paradox módon Morales elnök meglehetősen népszerű, az egyik ős lakos kisebbségből származik, etnikumból, és nagyon jól bánik az egyszerű emberekkel személyes szinten. Van egy futballcsapat, aminek az jelvénye is hát, sokat mondó. Az ellenzékiek és a szakértők elmondták, hogy a koka ültetvények ültetvényeket úgy alakítják át más termelési módra, amit az ott élők nem támogatnak. Már említettem, ami pedig a börtönöket illeti, szeretnék emlékeztetni arra, hogy vannak jelek, arra, hogy Cipruson, tehát az én országomban is túl zsúfoltak a börtönök, és egy ilyen fejletlen vagy fejlődő országban, mint Latin Amerikában vagy Bolíviában sem várhatunk el jobb helyzeteket. Lapaszban majd konferenciára kerül sor a béke témájában, és jó lenne, ha ott is hasonlóval próbálkoznánk, hasonló törekvéseket támogatnánk, megfelelő koordinációt kell biztosítani a latin-amerikai országok között, a békés együttélés érdekében, illetve a problémák közös megoldásában, ideértve például a szegénységet. Az, hogy a szennyvíz tisztító rendszer nem megfelelő, ez egy komoly probléma az országban. Itt nem csak arról van szó, hogy megfelelő vízellátást kell biztosítani, de a kórházakban például, ahol a fertőzési arány igen magas, szintén fel kéne lépni. A csendes óceáni kimenet 1904 óta megszűnt, amikor Argentinával szemben Bolívia elvesztette a háborút. A, akkoriban aláírta Bolívia azt a megállapodást, miszerint Bolívia elvesztette a csendes óceáni kiáratot biztosított területeket, és a Nemzetközi Bíróság ítéletének is alávetette magát. Egyelőre tehát nincs közvetlen kapcsolata a csendes óceánnal Bolíviának, ugyanakkor viszont vannak olyan ajánlatok, ami szerint egy szabad kereskedelmi zónát hoznának létre az északi parton. Tehát végül is egy jó szomszédsági viszonyt ki lehet alakítani, és Európa ebben is segíthetne. Ugyanez a helyzet Horvátország és Szlovénia esetében, vagy Kaliningrád esetében, ahol hasonló megoldást találtak. És ha Bolívia megfelelően viszonyul ehhez a megállapodáshoz, akkor megkaphatja a csendes óceáni kiáratot. Köszönöm szépen. DEFCO, a DEFCO főigazgatóság részéről kíván-e hozzáfűzni valamit a mostani párbeszédhez, eszmecseréhez? Yeah, me, uh, e uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék először is a Bolíviába látogató témnek, amit itt észrevételek, illetve megállapítások formájában uh, hallhattunk mi is osztjuk ezeket a meglátásokat. Fejlődő országról van szó, és a fejlesztési segélynek jelentős részét ott használjuk fel Dél, illetve Latin Amerika régiójában, és a szegénységet igyekeznek csökkenteni ennek keretében, illetve a gazdasági társadalmi fejlődést mozdítják elő. 2014-től a kábítószer csökkentés, vízellátás javítása terén komoly eredményeket mutat a fejlesztés és az együttműködés. Az igazságügyi reform az nem halad túl jól, illetve a más szükséges reformok sem ezen a területen. Ezért a többletforrások igénye nem igazán megfelelő, mert az utóbbi öt évben a 15 milliót sem tudtuk hatékonyan felhasználni, és most az első forrás adagot már rendelkezésre bocsátottuk ahogy asszony is megfogalmazta, az együttműködés nem csak a fejlesztési programról szól, hanem általános politikai e, terv is készült. A hát negyedik mandátumát tölti már 2016 óta Morales, illetve a 16-os népszavazás alapján újra nem indulhat az elnökségért, de most az alkotmánybíróságon próbálja ezt megtorpedózni, hogy újraindulhasson. Aztán a társadalmi fejlődés terén sem találtuk kellően hatékonynak az együttműködést. A kisebbségek jogairól szólva az őslakosság óriási előrelépést tett, illetve a szegénységből fejlődnek kifelé, de Morales úrral jelentős mértékben nem is értenek egyet, és jövő októberben reméljük, hogy változás jön, lehetővé teszik majd, hogy sok ellenzéki induljon, illetve hogy nem gördítenek akadályt a részvételük elé ez a magas szintű párbeszéd napi rendjén is szerepel, illetve a szélesebb regionális és nemzetközi együttműködésben szintén terítéken szerepel. Megfigyelő tagként részt vesznek a nemzetközi munkában, de gyakran nem Európa barátai szavaznak nagy többségben erről a kérdésről. Erre is hallhattunk utalást. Aztán, ami a párbeszédet, illetve a bolíviai helyzet ismeretét illeti, a béke és a biztonság a 2030-as célok, illetve a párizsi éghajlatváltozási célok elérése szintén fontos feladat. És ami a bolíviai kormány készségét illeti, pozitív választ kaptunk, illetve a társadalom is hajlandó részt venni a politikai diskurzusban, illetve politikai szinten részt vesznek a feladatok végrehajtásában. Ennyiben egészítettem volna ki az elhangzottakat, illetve nagyon egyetértek az együttműködésről elmondottakkal, és az emberi jogokat néhány hónapja megfigyelő misszió résztvevőjével is egyetértek. Csolos úr ráhatás alapján indult ez a misszió, tehát úgy látom, hogy nagyon komoly előrelépés történt, de sok még a feladat. Elnök, köszönöm a DEFCO részéről szeretne valaki még észrevételt tenni, illetve a Merá úrnak adom meg a szót, aki most éppen szavaz ezzel párhuzamosan, de először a, a DEFCO kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönjük a beszámolót, illetve a misszió pozitív eredményeit. A bolíviai hatóságok sőt maga Morales elnök is határozottan támogatta ezt a missziót, illetve fontosnak tartja az EU-val folytatott együttműködést. Bolívia nagyon fontos ország, mert a legnagyobb kedvezményezetje a latin-amerikai EU finanszírozású fejlesztési tevékenységeknek, illetve az Unió a tagállamok adományával együtt Bolívia legnagyobb donorja tehát azt gondolom, hogy a misszió is ennek megfelelően eh, került lefolytatásra. Fontosnak tartjuk, hogy a beavatkozás különböző ágazataiban, illetve területein hatékonyan folyik a munka, és figyelembe fogjuk venni az elhangzott következtetéseket, a jelentésben megfogalmazottakat, vettük az üzenetet, hogy a fejlesztési kihívások között a vízellátás, a szennyvízelvezetés és az igazságügyi reform emelkednek ki. A következő időszakban az igazságügyi ágazat számára egy nagyobb léptékű beavatkozást, intervenciót készítünk elő, valamint a víztisztítás vidéki és városi feladataival foglalkozó szélesebb körű együttműködést is indítunk. Reméljük, hogy a két új program még vége előtt megkezdődhet. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Agustin Diaz de Merát kérdezem, hogy szeretne elmondani még valamit meghallgattuk már a két másik résztvevő kollégát Frunzovika úrral együtt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ennek asszony, és elnézést kérek, hogy késéssel érkeztem öntől is, meg az összes kollégámmal, kollégámtól is, mert ugye a Libé szakbizottságban kellett szavaznom. Nos, a bolivé látogatásunkkal kapcsolatosan nagyon pozitív élményeket szereztem. Ezt a pozitívumot el tudom mondani a engem kísérő képviselőkről, csak úgy, mint a delegációt vezető Teokarusz képviselő asszonyról az igazságszolgáltatás, a víz, a korrupció, ezen témákkal foglalkoztunk kiemelt módon. És még mielőtt részletesebben szólnék, hadd mondjam el, hogy nagyra tartom a bolíviai kormányt, és különösképpen Evo Morales elnök urat nagyra tartom. Lényegtelen, hogy milyen ideológiai különbségek vannak köztünk, nagyon jó fogadtatásban részesültünk, és nagyon magas szintű találkozásunk volt négy miniszterrel, illetve egy miniszter helyettes is részt vett a találkozónkon, és az elnök úrja is. A kollégák gondolom már részletesen beszámoltak a látogatásunkról. Én a magam részéről inkább arról szólnék részletesebben, hogy a illegális termékeknek a területen mi történik, illetve az alternatív termelésekben. Ivo Morales elnök úr a trópusi régiók fölött a légből tudta megmutatni, hogy a koka cserjék tekintetében mi történik, és mi zajlik az alternatív termelés tekintetében. Tehát itt van például a déli gyümölcsöknek a termelése, amelyet szintén láthattunk, illetve ö, lát, megvizsgáltuk, megtekintettük azt is, hogy a halászat tekintetében mi történik. Például milyen fajta export tevékenység van halászati termékből Brazília irányába. Ezen kívül a civil társadalom képviselővel, nőkkel, asszonyokkal is találkoztunk, és azt láttuk át, hogy az európai támogatásokat kiválóan használják fel a nők egyenjogúsátása tekintetében és a női foglalkoztatás területén is. Nagyon jó gyakorlatok alakultak ki, ezek pragmatikus megközelítések a nő-férfi egyenlőség területén megnyilvánuló projektek keretében. Mindez lehetővé teszi azt, hogy munkához jussanak a nők, illetve függetlenként, önállóként tudják megélni életüket. Ezek nagyon meglepő és pozitív folyamatok nagyon nagy elismeréssel tudok csak szólni mindarról, amit láttunk, és az utolsó találkozásunk során, amikor találkoztunk a kábítószer kereskedelem ellen fellépő szakértőkkel, szintén nagyon érdekes folyamatok zajlottak, és amikor megkérdezték a nevemet, mert hogy ez történt, akkor ezt felhasználták arra, hogy utána a repülőhöz térve is még visszatérjenek arra, hogy hát milyen személyes kiállással tudtam felépni. Nagyra tartom tehát ezt a felépésüket. Köszönöm szépen, különösen az utóbbi észrevételek elmondását is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos gondolatokat hallhattunk. A következő parlamenti ciklusra marad majd a nyomon követés a Bolívia együttműködésben, marad meg négy hónap. Vannak ajánlások, amiket követnünk kell, illetve be kell tartanunk Bolíviával kapcsolatban a személyzetnek is köszönöm, illetve a bizottságnak, a külügyi szolgálatnak és a háttérmunkát, illetve az elősegítést a bolíviai követség képviselőnek szintén köszönöm a részvételt. Most a 19-es témára lépünk tovább. Eleni Tiakárosz ismét az előadója ennek a véleménynek a halászati partnerségi megállapodás, a témánk elefántcsontparttal. Egyrészt a jelentéssel kapcsolatos vélemény, valamint az egyetértési eljárás. A halászati bizottság tájékoztatása szerint januárban szavaznak a partnerségi megállapodásról. Nagyon szoros az ütemezés az eszmecserére ma kerítünk sort, illetve december 10-13-a között folyik majd tovább a munka. Eleni Teokárosznak adom meg a szót, hogy a frissebb fejleményekről tájékoztasson. Eleni, tessék. Thank you, Chair. Well, I will, I will Köszönöm, elnök asszony. A jegyzőkönyvet szeretném most bemutatni. Az Európai Unió és az Part köztársaság között ennek az új halászati politikáról szóló rendeletnek kell megfelelnie. Ez a fenntartható halászatra helyezi a hangsúlyt a jó kormányzás irányítása és a meglévő szakpolitikák egyrészt a halászati, másrészt pedig az együttműködési célkitűzések közötti összefüggésről szól. Itt eh, megfelelő stabilitást kell biztosítani, a halászati lehetőségek eh, európai hajók eh, számára, ezek szerepelnek a véleményben, ennek meg kell fejezni az atlanti tonhal megőrzésére vonatkozó nemzetközi egyezményben foglaltaknak. Az új jegyzőkönyv 5500 tonnában határozza meg a referencia értéket, ami a korábbi 6500-hoz képest egy csökkentés. Minden esetre ez lehetővé teszi európai hajók számára, hogy az EU és más nyugat-afrikai országok között kötött megalapodások keretében ott tevékenykedjenek. Elnézést, elnök asszony, de a 15-ös betűn mérettel írták ezt a lapot, én meg csak a 20-as tudom elolvasni. A korábbi jegyzőkönyvhöz képest a források csökkentek. Az teljes összeget 300 30 ezerben határozták meg az elefántcsontparti halászat számára, és 3552-ben az ágazati halászati politika számára. A fennmaradó időszakban 2000 75 ezer euró lesz, és 407 ezer euró lesz a megosztás. Ez mindenféleképpen üdvözlendő növekedés az ágazati költségvetésben a fenntartható halászat érdekében, és ez lehetővé teszi a monitorozást, az ellenőrzést, figyelést a kis halászatok esetében, és ez támogatja a kék gazdaságot is. A jegyzőkönyv a felelős és fenntartható halászati tevékenységet fogja elősegíteni, ez mindenfél érdekében áll, és megfelel a fenntartható halászati egyezményekben foglaltaknak, valamint a fejlesztési együttműködésnek. Én azt javasolnám, hogy ezt a jegyzőkönyvet fogadjuk el, a halászati szakbizottság javaslatának megfelelően, és itt elsősorban a kis halászatra, a helyi halászatra helyezi a hangsúlyt a jegyzőkönyv a nők és a gyermekek bevonása is nagyon fontos, mint a piachoz való hozzáférés, illetve az illegális és szabályozatlan halászat visszaszorítása. Ehhez az ellenőrzési tevékenységhez is megfelelő forrásokat kell rendelni. Köszönöm szépen! Thank, you, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Bonga urat ismét üdvözlöm, hogy visszatért a bizottságunkba. Kolleg. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, köszönetet mondanék az elő, a jelentés előadójának elleni Teokarotnak, és támogatom egyben a javaslatát. A jegyzőkönyv lehetővé teszi azt, hogy az Elefon Csampári tevékenységet támogassuk a gazdaságának előmozítására, a fenntartató halászat biztosítására, ami messze menően rendezi majd a jelenlegi helyzeteket. Néhány módosítót fogok majd előterjeszteni azért, hogy jelezzem, hogyan lehet még segíteni az illegális halászat elleni tevékenységet, hogyan lehet biztosítani a tengerpart védelmét, adnak az ellenőrzését, hogyan lehet a jegyzőkönyvet jobban élményesíteni, és hogyan lehet elkészíteni egy éves jelentést ö, arról, hogy mi történt, mi valósult meg, és ezt megkapná mind a parlament, mint pedig a tanács. Köszönöm szépen! Oui, merci, Konyé úr, köszönöm szépen, elnök asszony, valóban ö, jól össze kell kapcsolni itt a dolgokat. Ugye van az a bizonyos zöld, illetve kék, kék gazdaság, amelyről jelentést készítettem, tehát ö, nyilvánvaló a halászat nagyon fontos, de nem csak ez a tevékenység. A kollégánk jól aláhúzta azt, hogy mennyire fontos a béke megállapodás elefántcsontparttal, de az összes többi afrikai országgal is, mert hogy tudjuk azt, hogy a halászati erőforrások tekintetében az különböző elhatárolás megállapodások, a határoknak a betartása, a megállapodásainkban az egy dolog, a halak ezeket a határokat ugyanakkor nem ismerik. Éppen ezért a különböző szempontok érvényesülnek, hát, hogy érvényesülnek jelentések formájában évenként, ha nem is országonként, de mégis övezetenként azért, hogy azt, amit a zöld, illetve a kék gazdaságról szóló tevékenységben végzünk, azt átlássuk hallászati szempontból is, tehát a jelentés, az éves jelentés nagyon jelentős lehet a tekintetben, hogy lássuk, mi is zajlik, történik. Köszönöm szépen, és természetesen is majd módosítókat fogok beterjeszteni. An amendment in that, um, in, in that sense to the, to the report. Igen, akkor ebben a szellemben fogunk kidolgozni módosítókat a jelentéshez, Zeller úr, köszönöm. Tavaly egy kritikus jelentés született eh, az Európai Bíróság eh, eh, vagy a számvevőszék részéről, ami az elefántcsontparti halászatot illeti. Most nem tudjuk, hogy az ilyen erőforrásokat hogyan lehet számszerűsíteni. A különböző felügyeleti módszerek, vizsgálati módszerek nagyon elemi szinten állnak, Tudjuk, hogy a tonhal nem a nyílt vizeken úszkál. Tehát itt a tonhalról beszélünk, ami egy meglehetősen nagy vonzás területen található meg. Hogyan tudjuk megállapítani ezt, és hogyan tudjuk azt elérni, hogy a helyi halászatot tudjuk erősíteni, és hogyan tudnak egyre többen a halászattal foglalkozni, ugyanakkor a túl halászatot hogyan akadályozzuk meg. Tájföldön jártunk idén, ott is megvizsgáltuk a halászati ágazatot, és meglehetősen elkeserítő a munkafeltételek helyzete, milliós számban foglalkoztatnak vendégmunkásokat, és a tonha gyakorlatilag, a tonhalat teljesen lehalázták, és bonítóval helyettesítik a piacon, ami hasonló a tonhalhoz. A spanyol hajók, a nagy európai hajók is eh, halásznak, eh, illetve Európában eh, kötnek ki, majd a japán hal, halpiacon értékesítik a termékeiket magasabb áron, mint amennyiért Európában tudnák értékesíteni. Köszönöm szépen. A Máre főigazgatóság képviselője itt van-e? Nem tudom, hogy kíván-e szólni. Én korábban az MV-ben tevékenykedtem, és már akkor is foglalkoztam némileg a halászattal, tehát ezeket a megállapodásokat viszonylag jól ismerem. A fenntarthatóságról van szó, nem csak a piaci hozzáférésről. Esetleg, ha a helyzetről hallhatnánk-e valami beszámolót öntől is? Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen az észre vételeket, és általában véve a halászati fenntartható tevékenységgel kapcsolatos tevékenységről beszélnek a tekintetben, hogy alapvetően afrikai országokkal, illetve csendes óceáni országokkal milyen fajta megállapodásokra jutunk. Na most az csont esetében tonhal halászatról van alapvetően szól, spanyol és francia tevékenység végzéséről beszélünk itten a különböző halászati hajók tropikális, trópusi, trópusi halakat, és nem vörös tonhalt, vagy kék tonhalt halásznak ki, amelyet alapvetően a japán piacra szánnak. Tehát itt európai tevékenységről beszélünk, amelyet Gána partjain, illetve Elefantcsont partjain tesznek földre, és aztán Madagaszkár jön még számításba az indiai partra való szállítás céljából. Ezt a, utána feldolgozza az európai feldolgozóipar, alapvetően konzerv gyártására, amelyet helyszínen, azaz Gánában és elefántcsont partján állítanak elő. Éppen ezért a partnerségi megállapodás elefántcsontparttal rendkívül fontos, mert hogy a helyszínen ott elefántcsontpart dolgozzák fel a kialászott halakat, és az export révén az Európai Unióban nulla vámilletikkel kerülnek be a piacra ezek a tervékek, figyelembe véve azt, hogy európai halászhajók halásszák ki ezen halokat, éppen ezért ezt a könnyítő intézkedést biztosítjuk azon lobogó lobogóknak a fényében azon, hát európai lobogó alatt hajózó, vagy tevékenykedő hajók esetében, amelyekről itt szó van. Na most regionális itt a gazdálkodás, nagyon helyesen kiemelték az imént önök, hogy itt nem egy adott országról beszélünk, hanem migráló halállományokról van szó, éppen ezért ezt regionális szinten, léptékben kell kezelni, gazdálkodás, tehát ezen a szinten szinten történik az Atlanti óceánban. Éppen ezért az a nemzetközi atlanti Tonhal bizottság az, amelyik illetékes ezen tevékenységnek az irányításában. És akkor, amikor különböző intézkedéseket hoznak a gazdálkodások tekintetében, többek között a kvóta betartásával, az európai tevékenység alapvetően itt kitett ennek a tevékenységnek, tehát nem ezen országoknak a kvótáját használjuk föl a halászhajónkat, hanem az európai kvótáinkat ezek a tevékenységek az országoknak, az adott országoknak a földrajzi fekvésétől távol történik, és a kisipari hadászati tevékenységeket pedig a partner országokkal együttesen végezzük, többek között a biztonsági szempontokat érnyesítve, mint hogy biztonsági kérdések is nagyon élesen felmerülnek, hogyan lehet biztosítani a kisipari tevékenységet a kis üzemi halászati tevékenységet védelem szempontjából mit kell intézkednünk számukra. Aztán beszéljünk még a prioritásokról, amelyekről szól a jelentésük is, hogyan lehet biztosítani a biztonságot a tengerparton, a tenger, a nyílt tengeren, illetve hogyan lehet az erőforrásoknak a, tevéke, tehát a meglétét és alakulását biztosá tenni. Elefántcsont part kicsit minta ország is. Sikerült egy olyan partnerségi kapcsolatot kialakítani megállapodás formájában, amely kedvez a kereskedelmi forgalomba hozatálnak, a járulékos fogásoknak. Ugye a járulékos fogásokat nem a konzervipar használja fel, hanem más képet, és e tekintetben nők dolgoznak, és arra irányul a tevékenységük, hogy a patra tett, kitett halak melléktermékét fel tudják dolgozni, fel tudják használni, és kereskedelmi forgalomba hozzák, akár regionális szinten, akár a helyi szinten. Ezek nem kormányzati szervek, amelyek tekintetben fellépnek, nagyon jó gyakorlatot alakítottak ki, mintaként szolgálhat ez a gyakorlat, mint hogy ez a járulékos fogás, amelynek az értéke nem akkora, mint az egyéb fogásoknak, mégis forgalomba került, tehát gazdasági, társadalmi hasznot hoz. Ennyit tehát erről, ezen kívül megfigyelési program is létezik, tehát akár az európai, akár pedig az egyéb lobogó alatt tevékenységet végző hajóknak a fogásait azt nyomon követi a szekta nevű ugye, nemzetközi szervezet, és a mi flottánk pedig egy önkéntes megfigyelési programot honosított meg, és gyakorlatilag ezáltal szinte teljes körülön tudjuk nyomon követni azt, hogy a nagy tonhal halász hajók hogyan tevékenykednek, és ennek a megfigyelési programnak elefántcsontpartja is a jövőben részese lesz. Ami pedig a jelentést tételt illeti a jelentések készítését, a vegyes bizottságúaink, amelyek ugye a gazdálkodás irányítási tevékenység végző szervezetek, jelentést készítenek, a két fél aláírásával készülnek ezek a jelentések, és a parlament is, a tanács is megkapja ezeket a jelentéseket, és azok a kérdések, amelyek felmerülnek például a flotta hozzáférés tekintetében, illetve a helyi támogatásoknak a megvalósulása tekintetében szintén nyomon követezünk követhetőek, nyomon követhetőek a jelentések révén. Aztán vannak az éves kifizetések, e tekintetben is a végrehajtásról beszámol a jelentés, tehát a nyomon követhetőség, az átláthatóság mind a tanács, mind a parlament irányában úgy gondolom, hogy biztosított és nincs fenntartásunk e tekintetben. Ami pedig a fejlesztési politikával való kapcsolatot illeti, a fejlesztési politikával való kapcsolatot, de majd a kolléganőm is erről beszél, úgy gondolom, hogy itt érdemes kijelenteni azt, hogy regionális szempontból a nyomókövetés megtörténik. Köszönöm szépen. A Máre főigazgatóságtól már egyébként is meghallgathattuk az átfogó rendszerműködési beszámolót. A következő ciklusban a parlament megvizsgálhatja majd úgy gondolom ennek a halászati partnerségnek a működését. Gánában a tonhal konzervek készítése kapcsán már hallhattuk, hogy így lehet munkahelyeket teremteni. Ellenit kérdezem, hogy kíván-e bármit elmondani még, amennyiben nem, akkor folytathatjuk a munkát. A módosítók határideje csütörtök 10 óra. Strasbourgban szavazunk december 10-én vagy 13-án. Remélem, hogy az utóbbin mert hogyha a tizedikén tennénk ezt, akkor lehet, hogy este tízkor szavaznánk. Próbáljuk elkerülni Strasbourgban az ennyire késő üléseket. Legutóbb este kilenckor tartottunk és kerüljük ezeket, inkább 13-án szavazzunk. Most következik a 21-es napi rendi pont, a világ népesedési helyzete. És meghallgathatjuk majd az előadókat a helyzetről. Because it's people. Um, okay, colleagues, we're moving on to item, item tisztelt kollégák, tehát hogy jeleztem, a 21-es pontra térünk át, 2018-as világ népesedési helyzetről hallhatunk majd beszámolókat. Az ENSZ népesedési alap jelentése alapján. A címe ennek a múlt hónapban publikált jelentésnek. A népesedési helyzet, a választás szabadsága, a zöldek, illetve az EFP frakció, illetve a, erre a felkérésre készült ez a beszámoló Sziszke Teleká asszonyt hallgathatjuk majd meg a trendekkel kapcsolatban. Ugye azt hallottuk, hogy az utóbbi 150, 150 évben a gyermekvállalási hajlandóság eh, lefelé mutató trendet jelez, de Nizserben például a legmagasabb világméretekben átlagban 7 gyermek per eh, család. Sok más országban viszont drámai módon csökkent a gyermekvállalás, problémás eh, zónákba, Japánban, illetve másutt is ami engem személyesen érint ebből, illetve érdekel, a nők számára a választás szabadsága, a családtervezésre, illetve gyermekvállalásra. Zdenek a asszonynak adom meg 10 percre a szót, és aztán utána majd a tagjaink. Thank you, Chair, and thank you to the committee for giving us this opportunity to present this year's State of World Population. Um, Köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok a világ népesedésének az állásáról, a választás szabadsága, illetve ennek a hiánya, mit jelent az országok, nők, illetve fejlődés szempontjából. Amikor összeállítottuk a jelentést, akkor a világ különböző régióiból hallgattunk meg különböző embereket, szakembereket, és mielőtt a tartalomra rátérnék, egy rövid filmmel szeretném bemutatni, hogy egyáltalán miről van szó. We need Cheryl, who lives in Nairobi with her family. Egy eh, Nairobi-ban felvett eh, rövid filmet szeretnék mutatni, egy eh, családdal vettük fel ezt a videót. My second is a girl. She will be two years old in June. We don't plan to have more children because of the situation in Kenya,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 Sero és a férje sok más emberhez hasonlóan úgy döntött, hogy kevesebb gyermeket vállal, és színvonalasabban neveli fel őket. Svédországból is szerettem volna egy rövid filmet bemutatni, de kevés az idő, úgyhogy ezt kihagyjuk. Elnök mondja, azt mondja, hogy nézzük csak meg azt a rövid filmet. En fyraåring och en sjuåring. Föräldraförsäkringen i Sverige är uppbyggd så att man får ju 80 av sin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 hogy mi a különbség, eh, illetve mekkora különbséget eh, tudunk szakpolitikailag előállítani, mert a szülői szabadság eh, Skandináviában, Svédországban lehetővé teszi, hogy a családtervezés hatékonyan működjön, és összeegyeztethető legyen a szakmai életúttal. A választás szabadsága már átalakította a világot. Mielőtt erre rátérnék, egy kicsit hadd fejtsem ki, hogy a választás szabadságát hogyan definiáljuk. A jelentésben úgy szerepel, hogy a saját döntések meghozatalának lehetősége arra, hogy gyermeket vállaljon-e az ember, illetve milyen gyakran, és hogy ez hogyan hason az élet egyéb területeire. Ez a reprodukciós jogokra utalva azt jelenti, hogy ezeket a rendkívül személyes családméretre vonatkozó döntéseket szabadon meg tudja hozni az ember, és ami pedig ennek az akadályait illeti, a legnagyobb akadály a nemek közötti esély egyenlőség, hogy a nők nem hozhatják meg az alapvető döntéseiket a gyermekvállalással kapcsolatban. És a választás szabadsága nagyon fontos. Az Európai Parlament az Emberi Jogok Hete során felhívja arra a figyelmet, hogy csak nem 50 éve Teheránban az ENSZ konferenciáján a kormányok rögzítették a szülők alapvető jogát arra, idézem, hogy szabadon határozzák meg a gyermekeik számát, illetve a gyermekeik közötti különbséget ami a reprodukciós jogokat illeti, a nők a világ minden részén élnek ezekkel a jogokkal, a terhesség elhalasztása, illetve e, nem vállalása esetében, és a modern fogamzásgátlás dacára még mindig több mint 200 millió nőt fenyegeti annak a veszélye, hogy nem szándékolt terhességbe esik. És sok helyen pedig nem elérhető a modern fogamzásgátlás, és számos régióban a nők több gyermeket kénytelenek szülni, mint, amit, mint amennyit egyébként vállalnának. És a az alacsony fejlettségű országokban ez gyakran technikai akadályokba ütközik, sokba kerül a gyermek felnevelése, vagy a szakmai életutat félbehagyni, túl sokba kerül, a család alapításnak nagy az ára, és ezért lesz kevesebb gyermek, mint amennyit szeretnének a nők. És a nők választásának a szabadsága tartósan kihat a demográfiai trendekre, illetve a gyermekvállalási hajlandóságra, születési arányszámokra egy kicsit lépjünk vissza az ábrákban. Nem régiben nagyon magas volt az egész világon a szülési arányszám, és a, a nők esetében egy nőre ez 11 körüli számot jelentett. Viszont a, a párok már a gátlás általános elérhetősége előtt is úgy döntöttek, hogy kisebb méretű családokat szeretnének, annak ellenére, hogy a hagyományos értékrend szerint a nagy család volt a kívánatos, és a családok úgy döntöttek, a választás szabadságával élve, hogy kisebb méretű családot fognak alapítani. És ez egy világméretekben kiszélesedő trendé alakult. Itt láthatjuk a gyermekvállalási hajlandóság alakulását. 1800-ban az, az egy nőre jutó gyermek szám nagyjából világméretekben hat körül alakult, kisebb-nagyobb eltérésekkel egyes régiókban, de ez nagyon magasnak számít. Korán házasodtak, illetve egyáltalán nem, vagy nagyon kevés ismerték a fogamzásgátlás módszereit, magas volt az elvárás a gyermekszülésre, illetve a társadalmi elvárások is a nagy családot erősítették. Aztán Európa elindult a változás útján. A nőnként a gyermekek száma majdnem hatról kettő alá csökkent 200 év során a gyermekvállási hajlandóság a népességpótlási szükséges szint alá csökkent és a migrációt leszámítva ez a társadalmak csökkenéséhez vezet, létszámcsökkenéshez. Aztán az USA-ra tekintve, vagy más angol nyelvet beszélő országokra, Ausztráliára pillantva, itt a zöld görbére hívnám fel a figyelmet, van a gyermeklétszám robbanás egy időszakra jellemző, és 55 után pedig újra csökkenésnek indult globális léptekben. Aztán a következő régió világméretekben Ázsia volt, a, ez a piros vonal a második világháború után nagyon gyorsan csökkent a gyermekvállalás. Európában 200 évet vett ez igénybe, Ázsiában nem egész negyed annyi idő alatt zajlott le. Latin Amerikában szintén hasonló folyamat zajlott le, és az utóbbi 30 évben Afrikában a zöld görbe mutatja, hogy hogy alakult ez. Nem olyan gyorsan, mint a többi régióban, de szintén csökkennek a születési arányok, és Afrika esetében magasabb szinten alakult a stabil szint a vártnál. Aztán a másik dolog, ami már elhangzott, a gyermekvállalási hajlandóság, a létszámpótlás alatti, alatti szintre esett vissza egyes országunk, és ott is maradt Közép- és Kelet-Európában például, illetve Japánban, Dél-Koreában, Tajvanon, Ausztráliában is ez a helyzet. A jelentésből kiderül, hogy a gyermekvállalási hajlandóság a különböző országokban minden eddig időszaknál nagyobb változatosságot mutat, mert van egészen hetes magasságban lévő ország, Nizsert hallottuk példaként, de a Szaharán túli, Szaharától délre fekvő területek egyikében, másikában is ilyen magas. Aztán van egy tájvani adat, ami szerint nőnként egy gyermek a jellemző, tehát óriásiak az eltérések komoly kihívásokat jelent ez egy ország gazdaságára, illetve intézményeire és a jövőjére nézve. Ahol magas a gyermekvállalás, ott az oktatás, illetve az egészségügy a fő kihívás, nagyon gyorsan nő a népesség, nehéz munkahelyeket teremteni a fiataloknak. Ahol viszont kevés a gyerek, ott a társadalombiztosítási rendszer terhelődik túl, illetve a, a munkaerőpiacon dolgozó aktív populációnak csökken a mérete és az alacsony, illetve magas gyermekvállalás problémáját kezelendő, az egyes országok szigorú intézkedésekkel megsértik a nők jogait. Mert az országok szembenéznek a demográfiai kihívásokkal, és ezekkel szembenézve szűkíteni szeretnék a választás lehetőségét, ahelyett, hogy bővítenék, ami egyébként jót tenne az egész társadalomnak. És az örömteli választások, a demokratikus átalakulás keretében azt mondhatjuk, hogy a választás szabadsága jobbá teszi a világot, gyors léptékben átalakítja a lányok és a nők életét, a családok életét és működését, illetve elősegíti a globális fejlődést ennek a jelentésnek az elindítása, a népesedési alap új kezdeményezése, az a választás szabadságának a bővítése eh, terén, és 25 éve tartottuk, jövőre ünnepeljük az évfordulóját az első témával foglalkozó konferenciának. 155 országban van jelen a program, és a népesedési alap az esélyegyenlőségre hívja fel a figyelmet, ezek a fejlődésnek a sarokkövei. Óriási az előrelépés, de még sok a feladat. Évente még mindig 99 nem szándékolt terhesség fordul elő világméretekben, mert nem elérhető a fogamzásgátlás. Több mint 3000 nő hal meg évente gyermekszülése összefüggésben, mert nem kapnak színvonalas egészségügyi ellátást, és több tízezer kényszerházasság történik a lányok és a nők kárára, a serdülőkorú lányokat házasságba kényszerítik, és ők nem választhatnak szabadon. Nem dönthetnek az életükről. Hát a választás szabadságát mindazok számára elérhetővé kell tenni, akik ezzel most még nem élhetnek. 2030-ra a fenntartható fejlődési célok között megfogalmazták, hogy mindenhol legyen fogamzásgátlási lehetőség, senki ne halljon meg a terhesség kapcsán, illetve a lányokkal, nőkkel szembeni erőszaknak vessünk véget az új többéves pénzügyi eh, keret, illetve a szomszédsági program és nemzetközi együttműködési eszköz ennek a lehetőséget teremtik meg. Ezzel szeretném zárni. A szexuális és reprodukciós eh, egészség, illetve az ezzel kapcsolatos jogok a következő 7 éves finanszírozási programban az EU prioritását e, képezik, és ezért is nagyon fontosnak tartjuk, hogy az emberi jogok, illetve a felvilágosítás, szexuális és reprodukciós jogok, a nemek közötti esélyegyenlőség, a nők elleni erőszak, illetve a lányok és nők elleni különböző káros gyakorlatoknak a véget vetése a több éves pénzügyi keretben, illetve a vonatkozó rendeletben is kiemelt cél. Köszönöm szépen, nagyon jól illusztrálta a helyzetet. Én kilenc gyermekes családból származom, és egy a 60-as, 70-es években ilyen nagy családok voltak, még ma ez már ritkaság számba megy. Kiváló ez a jelentés, én mindenkinek ajánlom olvasásra, és itt nők személyes tapasztalatairól is hallhatunk. Az én édesanyám most 87 éves lenne, kb. ez ebben a korban lenne, mint amit itt a filmen láttunk. Amikor a születésekről beszélünk, akkor gondolom az élő élve születésről beszélünk, és nem a terhességről, hiszen sokkal nagyobb számú a terhességi arány nyilván, elvetélések és hasonlók történnek. Az új MFF-et is említette, az új eszközöket. A társjelentéstevőnk az MFF-fel kapcsolatban itt van. Ő is nagy figyelemmel hallgatta a jelentését a családtervezésről, Kíván-e valaki kérdéseket intézni, vagy megjegyzéseket, Sál? Tudom, hogy már a jelentését elkészítette. Oui, euh, moi je crois que la... Igen, igen. Szóval úgy gondolom, hogy egy érdekes kérdés merül fel, amelyet mind az ENSZ szervezetéhez, a UNFP-hez is lehet intéznünk, mind pedig a, az Európai Bizottsághoz, és e tekintetben hagy utaljak az NDICI-ra, e tekintetben a munkák zajlanak néhány nap múlva le is zárulnak, tehát a döntéseknél, a választásáknál milyen módozatokat használjunk akkor, amikor tervezünk. Nem tudom, hogy ez irányban hova jutunk. Mi azt kértük, hogy nagyobb legyen a részvétel, a részvételünk abban a munkálatban, amelyet négy jelentéstevő készít, négy társ jelentés tevőről van szó. Tehát ismerjük az Európai Bizottság prioritásait, nagy prioritásait az állami, illetve a köz támogatások tekintetében a fejlesztés irányába. Igazi stratégia fog kialakulni a jövőre szólóan a tekintetben, hogy a demográfiai folyamatokat hogyan tudjuk kezelni. Azt hiszem ez alapvető lenne, mert a szaheli övezetben például hatalmas a demográfiai ö, előre ö, lépés, tehát a, ö, a termé- termékenység, ö, és ö, e kérdéssel foglalkozni kell, nevezetesen még a legjobb stratégia e területen. Van-e lehetőségünk arra, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében eljárjunk. Tehát van egy keret, létezik egy keret, ezt akarom mondani, amely tekintetében hozzájárulásokat tudunk tenni. Nem tudom, hogy milyen jogokkal fogunk rendelkezni e tekintetben, reméljük, hogy több jogosultságunk lesz, mint a korábbiakban, de addig, ameddig az új eszköz, instrumentum kialakul, hogy azt tudjuk mondani, hogyha az eddigi Európai Bizottsági Javaslat és az eddigi módosításoknak a fényében, amelyet a jelentéstevő vagy társjelentéstevő készítettek, kíváncsiak vagyunk arra, hogy az Európai Bizottság hogyan látja a dolgokat. Tudom, hogy nagy fontosságot tulajdonít az Európai Bizottság eh, kérdésnek, de ami igazán érdekes az az, hogy milyen stratégiai kilátások vannak e tekintetben, milyen fajta megoldásokat láthatunk. Például Kongó esetében, Kinshasa esetében 300 ezerrel nő a lakosság minden évben. Ez ugye több száz iskolát jelent majd igényként, illetve gimnáziumot, illetve egyetemeket, egyetemi helyeket igényel majd mindez. A kérdés az, hogy Európában ki lenne képes arra, hogy ilyen mértékben, ennek arányában ki építsen infrastruktúrákat. Tehát a kérdés így merül fel, ez mutatja a súlyát. Most tudjuk, hogy a demokratikus Kongó köztársaság nem képes ezen folyamatot nyomon követni és elősegíteni. Ugye egyre inkább igen ezt az iskolák iránt, miközben egyre kevésbé fognak tudni eleget tenni ezen igénynek. Tehát itt ez egy olyan bűvös kör, amely ilyen módon működik, vagy nem működik. Tehát a kérdés az, hogy hogy lehet és mit lehet tenni, hogyan lehet több pénzt biztosítani, illetve a tanács hogyan viszonyul mindehez, rábólint se, vagy sem, illetve a tagállamok hogyan viszonyulnak el kérdéshez. Ez, ha így lenne, akkor jó lenne, mármint ha emelkedne a támogatás, de a kérdés az, hogy mindez hogyan fog alakulni. Köszönöm, hogy emlékeztetsz minket, mert ha a nőknek ugyan van választásuk a jövőt illetően, a most megszülető gyermekek számára iskolát, egészségügyi ellátást és egyebeket kell biztosítani. Nem látok illetve de Eljeni szeretne még szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha lehet, akkor az anyanyelvemen folytatnám. meglehetősen másként közelítem meg ezt a témát. Öt-hat milliárdról beszélünk, már 10 milliárdon is túl vagyunk, és ez egyfajta dominó hatást vált, válthat ki, ami a járványokat illeti. Ez is egyfajta természetes reakció a túlnépesedéssel szemben. Én most nem kívánom ezt itt biológiailag elemezni, de nagyon fontosnak tartom, hogy a népességet felvilágosítsuk az egészségügyi következményekről, illetve a fertilitásról, arról, hogy hogyan vállalhatnak családot, hogyan tudnák elkerülni a nem kívánt terhességet. Ezt természetesen nem lehet törvényekkel elérni. Nézzük meg Kínát, ahol az egygyermekes politikát követték, most pedig több millió gyermeknek nincs identitása, nincs, nem kapnak személyigazolványt, egyszerűen el dugják el, rejtik őket a hatóságok elől, és ez másút is előfordulhat Afrikában is bűncselekményekhez vezethet a túlnépesedés, amikor a csecsemőket a születés után megölik. Mindenféleképpen képzést kell biztosítani, felvilágosítást a nők számára. Például a az én országomban. A születési arány drámai módon visszaesett, és alig van akár egy gyermekes család is. Vannak olyan családok, ahol egyáltalán nem vállalnak gyermeket. Ugyanakkor viszont más országokból óriási számban települnek át és gyakorlatilag eh, mi szorulunk kisebbségbe. És itt nem csak egy népet eh, fenyeget eh, ez a jelenség, mindaddig, amíg a társadalmat és a gazdasági erőt fel, fent tudjuk tartani. Ciprus az egyik legszegényebb ország Európában, talán ezt nem sokan tudják, vagy inkább úgy mondanám, eh, hogy a rendkívül gazdagok és a nagyon szegények közötti szakadék eh, igen mély, és a eh, szegények vannak többségben. Steneker asszony említette, hogy a mi országainkban is más gazdasági nyomások is megnyilvánulnak a nőkre nézve, akik nem feltétlenül vállalnak gyermeket, vagy csak későbbi életszakaszban, itt akár a munkavállalás vagy a lakáshelyzet, a költséges oktatás, ezek mind kihatással vannak a születési arányra, ez azt hiszem, hogy mindenféleképpen egy általános jelenség Európában. Más nem jelentkezett. Kevin McCarthy a DEFCO képviseletében, gondolom, hogy a DEFCO-tól érkezett Kevin. Nekem lenne egy kérdésem az előadónak. Említette az ENSZ FPA finanszírozását. Mi történt végül is ezzel az ENSZ finanszírozással? McCarthy úr. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm a jelentés bemutatását. Mindenféleképpen szükség van az ilyen munkákra, hogy tájékozódjunk, tudjuk, hogy konkrétan hol tudjuk felsorakoztatni az érveinket. Az egyik legfontosabb kérdés számunkra az egészségügyi szolgáltatások javítása, megerősítése, ami befolyásolhatja a születési arányt, megfelelő egészségügyi programokat fogalmaztunk meg a WHO-val közösen, ahol kifejezetesen, kifejezetten a reproduktív képességre helyezzük a hangsúlyt, Nyilvánvalóan tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos biztosítani a nők számára a reproduktív jogokat, és ez az ENSZ EU refektor kezdeményezésében is szerepel. Ezen kívül vannak földrajzi programok, amelyek a nemek egyenlőségre vonatkoznak, és ennek körében a reproduktív jogok is szerepelnek. Ezeket regionálisan és globálisan is kezeljük civil szervezetekkel közösen. 2017-ben 400 milliós költségvetést irányoztunk elő ezekre a programokra, és van egy másik kedvezményezés, ami kifejezetten a Száhel övezetre irányul 500 millió eurós költségvetéssel, és itt a fiatalokat is megcélozzuk. A családtervezés fontosságát is aláhozzuk, mi finanszírozzuk az népesség alapot, az ENSZ népességi alapját, tehát mi itt a kínálati oldalt vizsgáljuk, 20 millió és további 20-25 millió előirányzatról beszélünk itt. A 2018-as 20-as időszakban összesen 55 milliót kívánunk fordítani ezen célokra, és mint ahogy a képviselőasszony is említette, a következő MFF-ben is komoly helyet kívánunk biztosítani ezeknek a céloknak. Arra kívánunk összpontosítani, hogy az összes eszközt hogyan tudjuk minél jobban kiaknázni az egészségügy javítása éretében, és itt nem csak szoros értelemben véve az egészségügyi kérdéseket, hanem például a felhasználó barát szolgáltatások biztosítását, a mindenki számára biztosított hozzáférést. A választás, a személyes választás egy kulcs szó, és természetesen a puding próbája az, hogy hogyan valósulnak meg ezek a célok konkrét lépésekben. Reméljük, hogy a programjaink ezt elő fogják segíteni. A jelentés a reproduktív jogokkal erőteljesen foglalkozik, és ez alapvetően fontos a nők helyzetbe hozása tekintetében az ENSZ megfelelő programjainak összhangját kell biztosítani az EU-s fellépésekkel, és további figyelmet kell fordítani a nem tervezett terhesség kérdésére, illetve általában a fertilitás kezelésére. Ez egy több megközelítéses kérdés, amivel mindenféleképpen foglalkoznunk kell. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés rendelkezésre áll. Tudjuk, hogy Ciprusban, Cipruson a születési arány az egyik legalacsonyabb a világon itt elhangzott néhány kérdés, nem tudom, kíván-e válaszolni, megpróbálom. Még annyit megemlítenék, hogy a jelentés az interneten is hozzáférhető, és néhány példányt magammal hoztam itt a terem végében, ezek megtalálhatóak. Talán érdemes elolvasni. Először is Görenc úr kérdésére az egyetemes hozzáférés a reproduktív egészséghez egy alapvető kérdés, és amiről én itt tegnap már, illetve elnézést ma szóltam, ugyanezek a jogok már 20 éve elismertek, az SDG is erőteljesen támogatja ezt a, az elképzelést, és a fenntartható fejlődési célok elérése nagyon fontos abból a szempontból is, hogy megfelelő figyelmet fordítsunk a reproduktív jogokra, és hogy biztosítani tudjuk, hogy a család tervezés mindenki számára lehetőség. Itt Említett néhány dolgot ezekre reflektálva, engem megdöbbent, amikor az itt bemutatott görbéket látom, hogy milyen drámaian visszaesett a fertilitás, és hogy milyen gyorsan egyes esetekben. Ez, ez a tendencia már kialakult, és megkövesedett, ha úgy tetszik. Vannak nagy születési arányjal rendelkező országok, de ezek messze kisebbségben vannak. Ez például a Szahelövezetben, Nigerben, Más országokban, ahol az egészségügyi ellátás nem megfelelő, vagy szétesett, ezeknek az országoknak is biztosítani kell az egészséghez, egészségügyhöz, illetve az oktatáshoz való hozzájutást. A FPA USA általi finanszírozása a következő kérdés. 70 millió dollárt irányzott elő az Obama kormány évente, ez megváltozott az új adminisztráció hivatalba lépésével, és korábbi republikánus kormányok esetében ez mindig így volt. A demokratikus kormányok esetében biztosítottak finanszírozást, a republikánus kormányok nem. Ami pedig az Európai Bizottság felvetését illeti, igaza van, hogy foglalkoznunk kell a nem vállalt, vagy nem önként vállalt terhességgel. Ez egyébként a közpolitikákkal is összefügg. Az egészségügyi rendszereknek olyan helyzetben kell lennie, hogy a másodlagos feltiltást el lehessen kerülni, vagy például olyan terhességeket meg lehessen akadályozni, amelyek nemi betegségek kell veszélyeztetettek. És vannak olyan párok is, amelyek más okból nem tudnak gyermeket vállalni, tehát az infertilitással mindenféleképpen foglalkozni kell. Ez nem csak olyan nők számára kell, a terhesség megszakítás nem csak olyan nők számára kell, hogy lehetővé váljon, akik gazdagok. egyetemes hozzáférést kell biztosítani a, a jó minőségű reproduktív egészségügyi ellátáshoz, ideértve a, a fogamzásgátlást. A munkahelyen a felvilágosítást is biztosítani kell a fiatalok számára, hogy minden döntésüknek megvan a következménye, és itt a szexuális felvilágosításra kell hangsúlyt helyezni. Vannak olyan országok, ahol a szociális norma még mindig a nagy családosság, elsősorban nők, illetve férfiak körében a nagyszületési arányjal rendelkező országok esetében a statisztikák kimutatják, vagy a felmérések, hogy a nők több gyermeket vállalnak, mint amennyit szerettek volna. Ruanda egy példa erre, ahol az elmúlt 10-15 évben már az a tendencia élvényesül, hogy a férfiak szeretnének kisebb családot, mint a nők. És lezárásképpen méltányolnunk kell az ENSZ FTPA EU-tól kapott támogatását. Az Európai Unió nagymértékben támogatta a reproduktív egészséget és jogokat, lehetővé téve, hogy a fogamzásgátláshoz hozzáférhessenek a nők, amennyiben úgy döntenek. És a Spotlight kezdeményezés is nagyon fontos ebből a szempontból, hiszen itt nem csak a pénzügyi forrásokról van szó, hanem a tudatosításról is, ami lehetővé teszi, hogy a nőkkel, lányokkal szembeni diszkrimináció megszűnjön. Elnök, köszönjük ezt a kiváló jelentést, és itt a magunk részéről mindenféleképpen megteszünk mindent, hogy olyan projekteket tudjunk támogatni, ami lehetővé teszi a nők számára a szabad döntést a gyermekvállalás terén. Tisztelt kollégák, a 22-es, 23-as pontra térünk át, ami a vietnami szocialista köztársaság és az EU közötti FLEC megállapodás az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról. Zaradil úr a jelentés készítője, Teokárusz asszony eh, helyettesíti őt, akinek sok a dolga szemmel láthatólag eh, a mai délelőttön, illetve nemrégiben Kamerunba is látogatott egy misszió, hogy megvizsgálja az erdészeti helyzetet, valamint a természeti erőforrásokkal foglalkoztunk júliusban a fenntartható erdészettel, és szeptemberben állásfoglalást fogadott el a plenáris, most Vietnámot vizsgáljuk. Az EU egy önkéntes partnerségi megállapodást tárgyalt le Vietnámmal. A cél az, hogy a fa termékek legális forrásból származzanak, amelyeket az EU-ba importálunk. Ezt az erdészeti területen, illetve a konfliktus övezetekből származó ásványkincsek esetében igyekszünk biztosítani, illetve ilyen módon ellenőrizni az ellátási láncot. A FLECT, illetve az erdészeti terület eredménye, hogy kialakul egy engedélyezési rendszer, és csak engedélyezett termékek kerülhetnek be FLECT minősítéssel az EU piacára, és ez pedig önkéntes alapon történik, erről készült egy saját kezdeményezésű jelentés, ehhez pedig kapcsolódik egy állásfoglalás, amelynek mind a kettője esetében illetékes a mi szakbizottságunk. Tehát erről várjuk a frissebb fejleményeket, illetve eh, eszmecserére kerül majd sor. Eleni Teokárusznak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Ahogy ön is említette, kollégánk Jan Zagradil most nem tud itt lenni a mai ülésen, úgyhogy a jelentését én ismertetem. Először is hangsúlyozom, hogy állandó jelentéstevőnk eh, Ján a vietnámi szabadkereskedelmi, illetve beruházási eh, egyezmény témájában a szakbizottságunkban, és a DEVE részéről ez eljárásilag nem kapcsolódik, csak de facto módon függ össze ezzel a témával, és a szinergiák kiaknázása a cél ennek a területnek a vizsgálata során. Az Európai Unió közös felelősséget vállal az erdő pusztítás, illegális erdőírtás fakivágás tevékenységének a leállításáért, illetve azért, hogy a mi piacainkra legális termékek kerüljenek be. A szója, a pálmaolaj további példák arra, hogy mekkora a veszély az illegálisan előállított termékeknek. Fő reakció az Unió részéről a FLECT idáig az erdészeti területen amelynek a célja, hogy az exportáló országok önkéntesen együttműködjenek a helyi érdekeltekkel, és megfelelő jogszabályokat hozzanak, illetve hajtsák azokat végre. A cél, hogy legális forrásból származó termékek kerüljenek a piacunkra, amelyek tanúsított állapotban engedéllyel léphetnek be az Unióba. Ez egy önkéntes folyamat, önkéntes partnerség keretében vesznek részt a résztvevő országok. És a FLECT kezdeményezés végső sikere azon múlik, hogy az Európai Unió ellenőrzési rendszere mennyire hatékony, illetve eredményes. A fa termékekre vonatkozó rendelet hatája alá tartozik ez a terület, és Vietnám a legnagyobb fatermék exportőr. Faforgácsok, illetve kézzel készült bútorok nagy kibocsátó országa jelentősen előrelépett az erdészet erdőgazdálkodás területén, illetve egy önkéntes partnerséget is kötött az erdészetről, FLECT néven az Unióval. Ennek a hatályba lépéséhez az Európai Parlament egyetértésére van szükség. Ján kollégánk határozottan kiáll a Vietnámmal való FLECT együttműködés mellett és támogatja, hogy az egyetértés megadása során három kiemelt területtel foglalkozzunk átfogóan. Egyrészt a szomszédos országokból illegális fatermékek kerülhetnek be, ez komoly kihívás. 3000 faipari vállalkozás működik Vietnámban, és az egzotikus, illetve a ritka laoszi vagy kambodzsai akácfaj, illetve rózsafa importtal is foglalkoznak, mert rászorulnak ennek a behozatalára. És az utóbbi 50 évben fokozatosan alakul az együttműködés ezekkel az országokkal. A gyors gazdasági fejlődés komoly kihívásokat teremtett, és az együttműködés Laoszal is jó úton halad. Kambodzsával azonban intenzívebb munkára van szükség. És Vietnám ennek keretében vállalta, hogy minden civil társadalmi érdekeltet bevon a végrehajtásba. A kormány egy egyeztetési csoportot hozott létre 29 szervezet részvételével. Többek között a faipari szövetségek, illetve vállalkozástulajdonosok, tulajdonosok, és kutatóintézetek, civil szervezetek, FLECT projekt, gazdák és egyéb érdekeltek vesznek ebben részt. A cél, hogy minden fatermék háttere ellenőrzött legyen, a FLEG program eredményességét ez biztosíthatja. A munka módszerek kidolgozása most történik. A cél egyelőre, hogy a dokumentumok időben rendelkezésre álljanak. Az Európai Bizottság a magunk részéről folyamatosan támogatja a FLEG programot, illetve aktívabban ösztönzi a tagállamokat arra, hogy radikálisan hatékonyabban hajtsák végre a faipari rendeletet. Ez ezzel átérek a hármas területre. A legfontosabb kérdésekről időben jelzést kell küldenünk a témavezető INTA bizottság számára. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a beszámolót. I don't know if any, any other colleagues Nem tudom. A szocialisták árnyék jelentéstevője kér szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, én ezen a megállapodáson dolgoztam, ez egy nagy hozzájárulás jelent abban a szempontból, hogy az illegális fatermékek kereskedelmét visszaszorítsuk. És ez egy korábbi kereskedelmi megállapodás követ, amit az Indonéziával kötöttünk. Én osztom azt a véleményt, hogy a civil társadalmat be kell vonni továbbra is a megállapodás végrehajtásában és követésében. A helyi lakosság számára is tudatosítani kell ezt a kérdést, különösen azok esetében, akik maguk is áldozatául esnek a környezet kihasználásának. És ez a megállapodás kiegészíti az EU környezetvédelmi jegyzőkönyvét. Nem szeretnénk, ha ez a megállapodás úgy tűnne, mintha egy nagyszabású erdő kihasználási keretet teremtene. A tömeges erdőírtást meg kell akadályozni, egyébként ez Európában is előfordul egyes országokban, Végzetül pedig biztosítanunk kell, hogy a megállapodást hatékonyan figyelemmel kísérjük, annak végrehajtását, és a bizottságtól azt várjuk, hogy erről a végrehajtásról a parlamentnek beszámoljon. Charles Gören úr. <clears throat> Csak egy technikai kérdésem lenne, az Európai Bizottsághoz fordulnék, a tanúsítás, az erdészeti tanúsítás kettő tartalmú lehet, az EFC az egyik, a másik pedig egy. Másik rövidítésre hallgat, tudom, kicsit technikai ez a megközelítés, de mégis mind a kettő arra irányul, hogy fenntartható legyen az erdészeti tevékenység, és ez kapcsolatos az importunkkal, az EU-s fa importtal. Tudomásom szerint eléggé szigorú szabályok érvényesülnek a fa import tekintetében, de kérek további felvilágosítás, hogyan működik ez a gyakorlatban. Arról hallottam, hogy vannak olyan személyek, akik fát importáltak, illetve a termékeket, eleget tettek a különböző követelményeknek, tehát úgy tűnik, hogy itt a jogalkotási szabályok léteznek és működnek, és még ha nincs is megállapodásunk adott esetben egy másik országgal, egy X országgal, úgy tűnik, hogy itt a tanúsítási szabályok hogynak a működésére kérdésre Köszönöm szépen, Mászeleszi kollega még jelentkezett. Köszönöm, elnök asszony. Az állásfoglalás tervezet szerintem lehetővé teszi, hogy milyen benchmarkoknak kell megfelelnie eh, Vietnamnak a jövőben. Én néhány fontos eh, pontot szeretnék kiemelni a zöld eh, frakció részéről. El kell fogadnunk a megfelelő jogszabályt, de due diligence kötelezettségekhez kapcsolódóan, és kötelező, végrehajtható szabályokat kell alkotni a ellátási láncban. Az illegális fa importot meg kell akadályozni, és ez megfelelő rendelkezéseket feltételez a földkisajátításokkal szemben, illetve az illegális erdőírtásokkal szemben ehhez kell egyetértésünket adni. Harmadsorban Vietnámnak egy akciótervet is el kell fogadnia magas szintű kötelezettségvállalások mellett negyed sorban. Már említett a civil társadalom részvételét, a közérdekű bejelentéstevők bevonását, illetve védelmét. Végezetül pedig Vietnámnak a korrupció problémáját is kezelnie kell, és itt formális választ várunk Vietnámtól, hogyan kívánja biztosítani azt, hogy az állami szervek is szerepet játszanak az illegális fakitermelésben. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Bizottság képviselőjéhez fordulok most. Itt elhangzott néhány kérdés. Sajnos nem kapta meg a nevét, úgyhogy bemutatkozna. Luca Perez, az MV főigazgatóság eh, képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a képviselőknek is, hogy megosztották véleményüket ebben a témában. Üdvözöljük, hogy erőteljesen támogatják a jelentéstevő is, és a többi hozzászóló is a megállapodás megkötését mint ahogy már korábban is említettük, mi hiszünk abban, hogy ez a megállapodás az EU és Vietnám között nagy előrelépés lenne az illegális fakitermelés megakadályozása területén. Hallottuk, hogy mennyire fontos Vietnám a globális piaci szereplőként és milyen fontos szerepet játszik a globális világkereskedelemben. 80 országba exportál világszerte, és ez nyilván érinti az illegális fakitermelést, ezért üdvözöljük ezt a megállapodást, ami szerintünk kellően hiteles és nagy változásokat hozhat. Szeretném hangsúlyozni, illetve reflektálni néhány felvetésre a következőket. Először is szeretnék emlékeztetni, hogy a DPA egy átfogó jogi keretet hoz létre az EU és Vietnám közötti kereskedelemben. A fa kitermelés jogosságát biztosító keret is szerepet játszik, tehát nyilván itt nem akarjuk a teljes ellátási láncba beavatkozni. Másodszorban az fenntartható erdőgazdálkodás jelentőségét is elismeri a megállapodás. Ezt átfogó módon kezeljük más hasonló erőfeszítések mellett, például az éghajlatváltozási egyezmény kötelezettségeit, és az importot helyezzük középpontba. A bizottság tisztában van, hogy ez milyen kényes kérdés, és hogy egy központi kérdése volt Vietnámmal folytatott tárgyalásainknak, fontos követelményként fogalmaztuk meg a hiteles és fenntartható erdőgazdálkodásra jövőbeni megfelelő jogszabály alkotást ezen a területen a due diligence vizsgálatokkal együtt. Természetesen további munkára van még szükség, hogy minden részlet a helyére kerüljön. Más hasonló megállapodásokhoz hasonlóan tudjuk, hogy ez időigényes folyamat, hiszen itt a szakpolitikai keretet is felül kell vizsgálni, kapacitásfejlesztésre van szükség, és Vietnámmal közösen biztosítani kell, hogy függetlenül felkészüljenek, illetve hogy ezt értékeljük a megállapodott kritériumok alapján. Még néhány fontos pontot szeretnék érinteni, amit felvetettek a vitában. Az érdekelt felek részvétele is egy nagyon fontos szempontja a megállapodásnak, illetve a FLECT eljárásnak, és a bizottság itt komoly előrelépést könyvelt el a vietnámi kormány részéről a civil szervezetek bevonása tekintetében. a multiciklikus folyamatot fenntartják, megfelelő konzultációkat folytatnak a civil szervezetekkel a megalapodás végrehajtása terén. Már történtek előrelépések a megállapodás végrehajtásának előkészületei kapcsán jogi reformokat tervez a vietnámi kormány, egy új erdészeti törvényt, és ebben találnának helyet azok a fontos rendelkezések, amelyek a jogszabály magját képezik. A megállapodás csak egy része az illegális erdőírtással szembeni küzdelemnek, az EU erdészeti rendeletének végrehajtása is egy fontos szempont, és a jelentés is megemlíti, hogy a rendelet végrehajtásáról a bizottság nemrégiben tette közé a két éves jelentését, ami azt hivatott biztosítani, hogy az egész EU-ban egységesen valósuljon meg ez a rendelet. Komoly előrelépés történt, amióta 2013. márciusában elfogadtuk a rendeletet, de egyelőre a munka még folyik. A due diligence rendszerének kidolgozása jelenleg folyamatban van. Itt elhangzott egy kérdés a tanúsítási rendszerekkel kapcsolatosan is. Ez szintén az erdészeti rendelet keretében valósul majd meg. Ott írjuk elő az EU gazdasági szereplők számára a due diligence vizsgálatot, annak biztosítása érdekében, hogy mindenki tisztában legyen az ellátási lánc esetleges illegalitási kockázataira. A tanúsítás nem kötelező követelmény a rendelet értelmében. Minden esetre ez elősegítheti egyfajta eszközként a due diligence vizsgálatok érvényesülését, egyrészt a kockázat értékelés kapcsán, illetve az kockázatok elkerülése kapcsán, vagy enyhítése kapcsán, amennyiben ez a tanúsítási rendszer a rendelet értelmében az összes legalitást érintő kérdésre. Hiszen tudjuk, hogy milyen különbség való, lehet a valóságban a leírt standardok és a gyakorlati alkalmazás között. Itt eh, az ajánlásaikat eh, feljegyeztem, ezek mindenféleképpen az örök véleményében is majd szerepelni fog, és az INTA által elfogadott állásfoglalásban is. A bizottság eh, teljes mértékben elkötelezett, hogy rendszeresen beszámoljon a parlamentnek a megállapodás végrehajtásáról, és hogy a vietnámi kormányjal folytatott tárgyalásainkban az önök álláspontját is érvényesítsük. Köszönöm szépen. Ellenét kérdezem, Teokarosz asszony, kére szót szeretne valamit hozzáfűzni? Amennyiben nem, köszönjük szépen. A módosítók előterjesztésnek határideje december 11 eh, dél, illetve január 20-21-22-én szavazunk majd. Most a cukor témára térünk rá, és egy-két perc technikai szünetet tartsunk, amíg ide az elnökségi asztalhoz kifárad a nagykövet úr. Ez fontos. the whole mechanism. So um, that we understand what's happening Okay, colleagues, we can resume now item 20. Folytathatjuk, kedves kollégák, a 24-es rendi ponttal, vagyis a cukorrépa támogatás a témánk, az AKC térség együttműködése. Dylan Vernon, a belizi nagykövet, van itt körünkben, az AKC cukorbizottság képviseletében. Tudjuk, hogy ez a cukor téma az Unióban már régóta téma, és korábban a parlamenti képviselők is igyekeztek arról gondoskodni, hogy az EU szakpolitikái ne hassanak negatívan a partnerországokban élő, dolgozó eh, cukorépa termesztőkre, illetve cukortermelőkre. Itt alapvetően a cukorépa mai témánk lényege az EU-ban. A kap lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy termeléshez kötött támogatást biztosítsanak korlátozott mértékben e terület számára, ahol nehézségek jelentkeznek. Az a cél, hogy mozgásteret biztosítsunk a tagállamoknak, illetve stabil jövedelemhez juttassuk a gazdákat szükséges mértékben. Információim szerint 11 tagállam biztosít a cukorrépa területen termeléshez kötött támogatást. És ennek a mechanizmusnak a megszüntetéséről is szó volt, de aztán bekerült az új kapba is. Október 11-én Verden nagykövet úr kifejtette, hogy az EU termeléshez kötött támogatását az AKC országok versenytorzítónak tekintik, és olyannak, hogy a fejlesztési uniós célokkal nem kompatibilisek. Vörden eh, nagykövet úr van itt most a körünkben, azzal a célral, hogy elmondja az aggodalmaikat az EU termeléshez kötött támogatásával kapcsolatban a cukorépa terület hátterében. Tegnap is éppen szót ejtettünk a kapreformról, úgyhogy nagyon jó apropóból kerül most sor erre az eszmecserére. Megadom a szót nagykövet úrnak. Tisztelt elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, a Fejlesztési Szakbizottság tisztelt tagjai, az Európai Unió tisztelt képviselő, illetve kollégáim az Ákácsi országok részéről, illetve a többi résztvevő számára is. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönjük, hogy a levelünkre amelyet október 11-én írtunk, illetve küldtünk a termeléshez kötött támogatás témájában, ennyire gyorsan reagáltak. A cukorrépa terület számára ez egy fontos intézkedés, ezért vagyunk most itt. A cukornak az Ákácsi országok életére, fejlődésre, gazdaságára a legfejletlenebb országok körére is óriási a hatása, illetve a fenntartható fejlesztési célok elérését segíti ez az együttműködés. Mert a cukorágazatba kerülnek ennek a pozitív hatásai, illetve a többszöröző hatás a gazdaság fejlődését szolgálja a nem cukorterületen működő vállalkozások életére is igen kedvezően hat. És elnök asszony, ezt egy sokat idézett 2016-os jelentés is megerősíti. Az Európai Bizottság és az AKC csoport közösen rendelte ezt meg, és ez kimutatja, hogy a szegénység felszámolásában a cukortermelésnek, illetve a fenntartható vidékfejlesztésnek lényegi húzó ereje a cukortermelés. 2006 óta az EU piacorientált cukorrendtartást irányzott elő, és a piaci árjelzésekhez rugalmasan alkalmazkodó versenyt támogatja. A referencia árat csökkentették 632 euró per tonna szintről 404 euró per tonnás szintre, és a cukorkvóták eltörlése kerültek 2017. október 1-től illetve 2018. szeptemberben az átlagár 347 euró per tonna volt, és jó néhány tagállam árai ez alá estek. És élesebb a verseny, ennek fényében 2016-ban 5,2 milliárd eurót irányozott elő a cukorágazat támogatására, illetve az AKC eh, jegyzőkönyvben résztvevő országok is kaptak 1,2 milliárd eh, eurót. Ezek az országok továbbra is nagyon hálásak ezekért a forrásokért. A hazai forrásokkal együtt a vonatkozó ágazatok ennek birtokában tisztességes versenyben tudnának részt venni, hangsúlyozom a feltételes módot. Viszont előre nem látható módon, illetve a kotonói partnerségi megállapodás 12-es cikkét figyelmen kívül hagyva, sőt az unió saját elvét is figyelmen kívül hagyva, a szakpolitikák koherenciáját illetően 2000 15-től kezdve az EU bevezette a termeléshez kötött támogatások rendszerét. Ez a konkrét eszköz az AKC országok megítélése szerint, ami 400 ezer cukorrépa hektárt érint, illetve több mint 440 euró per hektár mértékű 11 tagállamban az 3-4 millió tonnányi cukor termelését segíti elő, ami egyébként nem lenne versenyképes. És a 18 millió tonnányi e, EU-s igény fényében úgy gondoljuk, hogy a termeléshez kötött támogatás torzítja a versenyt a piacon, illetve veszélyezteti az AKC bevételeket. A kereskedelmi veszteségek összességében az AKC oldalon ennek köszönhetően mintegy 20 millióra rúgnak minimálisan éves szinten. Az uniós egyébként nem létező cukortermelés fenntartva a termeléshez kötött támogatás segítségével egy versenytorzító hatást jelent, és csökkenti az import lehetőséget az unión belüli árakat és a nemzetközi árakat is csökkent, illetve az alternatív cukorpiacok működését is veszélyezteti, és ahogy jeleztem, az EU saját szakpolitikai koherencia elvét is érti. És az AKC országok úgy vélik, hogy ez szembe megy azzal a garanciával, amit az Unió nyújtott a partnerség keretében, vagyis hogy a preferenciális eh, rendszer érvényben marad az AKC javára. Óriási beruházásokat eszközöltek az AKC országok a cukortermelés terén, és a strukturális reformokat is végrehajtották a cukorágazatban. Ezért az AKC országok elnökasszony azt kérik, hogy a termeléshez kötött támogatást a cukorterületen szüntessék meg, és orvosolják a jelenlegi anomáliákat a termeléshez kötött támogatás oda vezetett, hogy számos AKC exportőr sokkal kevesebbet tud exportálni az uniós irányba. És nem túlzás előrejelezni az adataink alapján, hogy egyes AKC termelők még akár a negatív hatások miatt kártérítést is igényelhetnek, illetve szakpolitikai anomáliákat kell, hogy megoldjunk. És mindennek alapján az AKC országok másképp látják a helyzetet, mint az Unió, és mi úgy tekintjük, hogy a termeléshez kötött támogatásnak a nettó cukor piacra gyakorolt hatását nem szeretnék felővizsgálni, és a Mimicse levél fényében a szakpolitikai koherenciára hívjuk fel a figyelmet, valamint a szakpolitikai párbeszéd szükségességére, hogy megvédjük a preferenciákat. A tisztelt szakbizottságot arról szeretném tájékoztatni, hogy a közös EU-AKC parlamenti közgyűlés a bizottsághoz kérdést intézett, illetve hozzánk is fordult ebben az ügyben, és várjuk a Benini közgyűlésen december elején az erre adott választ. Elnök asszony, az AKC cukor albizottsága nagyra értékeli a fejlesztési szakbizottság támogatását és együttműködését. Különösen igaz ez az AKC országok csoportjára. Javasoljuk, hogy igyekezzünk megoldani a kihívásokat, kezelni a problémákat, hogy életképes maradjon, működőképes maradjon a cukorpiac, illetve hozzájárulhasson az ákácsi országok fenntartható fejlődéséhez a cukorterületen a termeléshez kötött támogatásnak a megszüntetése terén az Ákácsi országok nyitottak az Unióval folytatott együttműködésre, illetve közös vagy önálló értékelés készítésére ennek a hatásairól, és bízunk abban, hogy érvényre jut az álláspontunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Az Agri főigazgatóságtól is majd hallunk válasz, de addig is Charles kap szót. Oui, merci. Euh, c'est plutôt un commentaire. Köszönöm szépen. Észrevételt szeretnék leginkább tenni az elhangzottakkal kapcsolatosan, mint azok, akik nyomon követték a Doha tárgyalási fordulókat, emlékeztek arra, hogy a brazil külügyminiszter milyen erőteljesen szólalt fel. Ő kezdeményezte azt, hogy egy kisé rosszra fordult a hangulat az Akács és az EU-s országok között. Miről is van szó? Az Európai Uniós cukorpolitikának előnyei voltak az AKC országok számára. Volt egy külön jegyzőkönyv a cukor témában, és ennek a hatása az volt, hogy egy bizonyos árszínvonalatat lehetett garantáltan tartani. Ez persze zavart bizonyos országokat, közvetítő országokat, így Brazíliát, mert korábban az AKC és az EU között nem volt nagy különbség a cukorpolitikában, hanem ugyanakkor a feltörekvő országok osztottak minket meg. Ez nagy kár, mert az EU-s politika nagyon generózis politika volt az AKC országok irányába. És a közbűső jövedelmű országok nem az AKC kat támadták meg, hanem az EU-s országokat. Azon előnyért, amelyet az EU biztosít az AKC irányába. Ne tévesszük a dolgokat cél szempontjából, ugye az EU arra törekszik, hogy az általános vámtarifa tekintetében a, mindenki bekerüljön a kereskedelmi politika keretébe. A DEVE szakbizottság szempontjából viszont ugye azt kell, hogy a törekvés legyen, hogy a leggyengébbeket támogassuk. Ez volt a, tulajdonképpen az a védő kezdeményezés, amely megfogalmazott az EU részéről az AKC irányába. Ebben a szellemben léptünk fel. Most pedig ott tartunk, hogy az általános trend olyan, amelyben fékeket nem tudunk, senki se tud alkalmazni, tehát meg kell őriznünk a már létező vagy még létező kedvezményeket az általános preferencián belül egyrészt, másrészt pedig arra kell törekednünk, hogy elérjük azt, hogy ami megváltoztathatatlan, azt viszont kompenzáljuk más, más dolgokkal, más ágazatokban, és például a cukoriparban dolgozó cégeknek, vagy, vagy tevékenységeket végzőknek a támogatásán az Afrika országokban. Nagyon sajnálom ezeket a fejleményeket, de hát a valóság az, ami ezt el kell fogadnunk, de tökéletesen átlátom és értem, hogy önök mire törekednek, hogyan lépnek fel. Korábban ilyenfajta aggodalmakat és fenntartásokat nem indukált volna az önök fellépése, mint jelenleg, de hát most egy más feltétlen között dolgozunk. Köszönöm, Marcelezi úr. Köszönöm. Nagyon fontos, hogy a kapreformról eszmét cserélünk, illetve ennek külső hatásairól. A zöldek számára nagyon fontos az élelmiszerbiztonság, a fejlődő országokból való import. És az új kapnak eh, hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a kis gazdálkodók eh, kínálta lehetőségeket minél jobban kiaknázzuk. Az élelmiszerhez való jog, a fejlődéshez való jog mindenféleképpen hangsúlyozandó, miközben a kap komoly negatív hatásokat válthat ki, például a földkisajátítások és más jelenségek tekintetében. Végig kell gondolnunk a kapreformot, ebből ezen belül is a cukor rezsim az egyik legkényesebb kérdés. Az új kap keretében a bizottságnak egy ex-ante értékelést kell elvégeznie a termeléshez kötött támogatásról, annak érdekében, hogy a támogatások ne sértsenek elveket, és hogy empirikus adatok alapján lehessen igazolni annak alkalmazását. Az élelmiszerbiztonság Európa, Európában nem okozhat piactorzulást a nemzetközi kereskedelemben. A termelés, a beruházás, a feldolgozás mm, tekintetében A negatív hatásokat, amennyiben ezeket eh, az értékelés megállapítja, mindenféleképpen meg kell szüntetni a kap keretében, és ehhez eh, intenzív párbeszédet kell folytatni a partner országokkal, hiszen eh, ez a politika a helyi termelőkre is hatással lesz, és ennek negatív hatásait kell kiküszöbölni. Köszönöm, több kolléga nem jelentkezett, úgyhogy megkérem Nia urat, az Agri Főigazgatóság, elnézést nem úr, hanem hölgy, Michael, az elnök asszony itt javítja magát, sajnos nem tudom, hogy kell ejteni a nevét. Nem, én nem az vagyok, mondja az úr. Mind, akkor kérem, hogy mutatkozzon be. Az Agri főigazgatóságtól érkezett, igen. Tanisnak Krásesz vagyok. A nemzetközi osztáról az A1-es részleg munkatársa, és én foglalkozom a cukor kérdésekkel. A cukorral kapcsolatosan elhangzottakhoz elmondanám, hogy mi hogyan értékeljük az intézkedést, illetve hogy hogyan érinti ez az AKC cukorpiacát. Mi úgy látjuk, hogy ez az intézkedés meglehetősen korlátozott körű és költségvetésű, és a célja elsősorban az, hogy megelőzzük a termelés visszaesését, vagy azt legalábbis korlátozzuk, az EU legkényesebb, gazdaságilag legnehezebb helyzetben lévő területein. Mindössze 11 tagállamban alkalmazzuk ezt az intézkedést, a rendelkezésre álló számadatok pedig nem mutatnak semmiféle összefüggést a támogatás, illetve a teljes cukorrépa vetés területe között. Úgyhogy úgy látjuk, hogy az intézkedés alkalmazása releváns, és nem torzítja a kereskedelmet. Az, hogy ez a VTO rendelkezéseivel is kompatibilis, ez a kék dobozba tartozó intézkedés, és emiatt az intézkedés miatt az EU cukorépa termelése termelését nem érinti, hiszen ennek a célja, hogy a termelés csökkentését megakadályozza egyes tagországokban. Más tagállamok sem emelték a cukorrépa termelést, tehát az egységes piacot ez nem érintette egészében. Az árak erőteljesen visszaestek az EU piacán, tehát az AKC országok számára ez a piac nem nagyon vonzó. Számos tényező hatott azonban az árakra, többek között például a, sugar, a cukorkvóta rendszer megszüntetése. Az elmúlt években az árak elsősorban azokban a tagállamokban emelkedtek, amelyek nem alkalmazták ezt a támogatást. És a tagállamok 80%-ában, amelyek alkalmazzák, a termelés ténylegesen csökkent. Úgyhogy nem látom, hogy ez összességében negatív hatású intézkedés lenne. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne, mondja az elnökasszony, említette, hogy 11 tagállam alkalmazza a támogatás. Ehhez nem kap, vagy illetve nem kell kérniük külön bizottsági engedélyezést, hanem ez a kap részeként egy lehetőség. Tehát ez nem olyan, mint az állami támogatás, amiről tájékoztatni kell, illetve engedélyeztetni kell a bizottsággal. Ez az önkéntes terméshez kötött bizottság előzetes értesítés köteles-e? A következő a kérdésem lényege. Mi az eljárás? Önök a DEFCO főigazgatósággal hogyan működnek együtt, vagy a kereskedelmi főigazgatósággal? Hogyan illesztik össze a vonatkozó szakpolitikákat? Hiszen ez a szerződésből fakadó kötelezettségünk. Én tudom, hogy egyes tagállamokban nehéz helyzetben vannak a cukorépa termelők, de azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, ahol a szakpolitikai koherencia mindenféleképpen ellenőrizendő vagy biztosítandó. Jó lenne, hogyha tehát elmagyarázná nekünk ezt az eljárást, vagy történelmileg hogyan alakult ez így legalább tíz éve, és a legutolsó kap reform kapcsán is napirenden volt a cukorépa. Kaphatnánk-e ezekre a kérdésekre választ? Én most a teljes eljárást nem ismerem, hiszen én nem ezen a területen dolgozom, de a bizottságnak megvan az információja, a tagállamok értesítik ezen szándékukról a bizottságot, ha ilyen támogatást akarnak alkalmazni. Arról vannak adataink, hogy hány tagállam alkalmazza ezt, mekkora területen, milyen költségvetési kihatása van ennek, de ezt írásban természetesen pontosabban meg tudjuk válaszolni. Elnök, jó lenne, hogyha a gyakorlati működéséről hallhatnánk bővebben, hogyan ért, ad értesítést a tagállam, hogyan dolgozza ezt fel a bizottság, hogyan konzultálnak a az egyéb illetékes főogazgatóságokkal. Esetleg a DEFCO-tól hallhatnánk erről valamit? Michel döknop vagyok, köszönöm a szót a DEFCO képviseletében, és az élelmiszerbiztonsági osztályt képviselem. Többek között a cukorral foglalkozunk. A mezőgazdasági főigazgatóság kollégáival szoros az együttműködésünk, Szívesen cserélünk eszmét erről a témáról, mert érdekes a kollégák nézőpontját, illetve az Ákács és barátaink nézőpontját megismerni. És úgy tűnik, hogy itt két különböző történetet hallunk a két irányból, mi vagyunk középen. Hogyha koherenciáról van szó, akkor itt válik bonyolult a feladat. De végül is fejlesztéspolitikával foglalkozunk, és az érintett országok lakosságának a javára igyekszünk irányítani ezeket a folyamatokat. A számokat halva, nyilván érthető módon, mi a mezőgazdasági főigazgatóság álláspontjával tudunk azonosulni, és azt mondjuk, hogy a szakpolitikai koherencia biztosítva van, és ezzel együtt az AKC-t hallgatva hangsúlyozzuk, hogy az érintett országok hatóságaival állandó párbeszédben vagyunk. Tehát ahogy a nagykövet úr eh, kifejtett az álláspontjukat, biztosíthatom önöket, hogy a fővárosaikban az uniós nagykövetségek nagyon komolyan veszik és kezelik ezeket a megfogalmazott aggodalmakat. És hogyha a fejlesztési megállapodás vidékfejlesztési komponenst is tartalmaz a mezőgazdaság, illetve a cukorágazat területén, akkor erre szakpolitikai lehetőségek és források is rendelkezésre állnak, hogy a rászoruló országok támogatását biztosítsák. Végül a 20 millió per éves szinten kalkulált kárt tekintve nem vagyok benne biztos, hogy az egyes országok segélyborítékja szempontjából ez egy megerősített összeg. Tehát a lényeg az, hogy igyekszünk az optimális megoldásokat megtalálni azon országok számára, amelyek a fenntartható fejlődésüket szeretnék biztosítani a cukorágazat terén. Remélem, hogy egy sikerült, egy kicsit sikerült talán fényt derítenem erre a probléma körre. Csak egy kicsit mondja elnök asszony, de nem vagyok teljesen meggyőződve erről, mert nagyon sokan találkoznak, vitáznak, eszmét cserélnek, de ebből nem mindig alakul ki egy átfogó egyetértés. Nem látok más kollégát, aki hozzá szeretne szólni, úgyhogy visszaadom nagykövet úrnak a szót hogy pontosítson, illetve tisztázzon néhány kérdéskört, és aztán a további feladatokról ejtünk majd szót. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a két eh, parlamenti képviselőnek, aki hozzászólt a Brazília, illetve a kapreform témájában. Annyit mondhatok csak, hogy üdvözlendőnek tartjuk ezeket az észrevételeket. És mint hogy véletlenül egybeesnek néhány AKC oldalról felvetett aggodalommal. Egyértelműen, elnök asszony, a helyzetértékelés AKC részről, illetve az Uniós Bizottság részéről részben vagy nagyobb mértékben eltér etéren. A termeléshez kötött támogatás a számos piacot érintő hatásnak csak egyike, de az elemzésünk egyértelműen arra mutat, hogy igen komoly hatást fejtett ki. az Unióban növelte a cukortermelést, egyébként ez nem történt volna meg, ez visszahatott az árakra, és ilyen módon kihatott az AKC cukorbehozatalra és az Unióba. és a két oldal a nézeteltéréseket az helyzetértékelés terén úgy kezeli, hogy vagy közös értékelést, vagy egy független külső értékelést kér el kell döntenünk, hogy hogyan folytatódjon a munka a bizottsági kollégákkal, illetve a különböző főigazgatóságok képviselőivel. Szeretnénk elérni azt a pontot, ahol azt mondhatjuk, hogy a leveleinkben megfogalmazott helyzetértékesek eltérnek. Nézzük meg, hogy hogyan tudunk független tényezőket bevonva egyetértésre jutni, hogy valóban azonos álláspontot tudjunk kialakítani. Jelenleg ez még nem alakult ki, és szeretnénk ebbe az irányba haladni. Elnök asszony, hogyha megengedi, egy kérést szeretnék feltenni, illetve az AKC és kollégáimat kérdezem, hogy szeretnének-e észrevételt vagy rövid kiegészítést tenni. Igen, kérjük, illetve várjuk az AKC képviselőitől az észrevételeket. Kérem, mutatkozzanak be. Patrick Csetenei vagyok, köszönöm elnök asszony. A dominikai cukor ágazatot képviselem az AKC cukor csoportban. És a termeléshez kötött támogatással már jó régóta foglalkozom, kevés az idő, úgyhogy rövidre fogom. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy szólhatok erről a témáról az Európai Bizottsági közlemény engem zavarba hoz annyiban, hogy amikor azt mondják, hogy a hatája korlátozott ennek a támogatásnak, akkor ez a több mint 400 ezer hektárt érintő támogatás hogyan nevezhető korlátozottnak? 1,65 millió hektára teljes mérték, és ebből az 1 millió 650 ezer hektárból a 400 ezernél több hektárt érintő támogatás az, hogy nevezhető nem jelentősnek, illetve ez a 440 eurós mértékű támogatás egy 2000 euró értékű termék esetében 20%-os támogatást jelent. Több mint 30 éve dolgozom az ágazatban, és világ léptékben szakértőnek tekintem magamban, mat és ez a felhozatat befolyásoló jelentős támogatás. Másképp nem tekinthetjük ezt. Ahogy elhangzott, 3-5 millió tonnáról van szó, és az EU igénye 18 millió. 3-5 millió a 18 millió tonnához képest jelentős, tekintélyes, és több mint megduplázódott az EU exportja 3 millió tonnára tavaly, és ez a régióink illetve az országaink ágazataink kárára van. Ez az első dolog, amit nem egészen értek. A második pedig, és EU-s polgárként mondom a következőket, a bizottsági hatásvizsgálat 2018. júniusában úgy fogalmaz, hogy a termeléshez kötött támogatás megszüntetése korlátozott hatással járna. 80 ezer hektáron nem termesztenének cukorrépát a több mint 400 ezer hektárból, amely igénybe veszi a támogatást. Hogyha az érintett rendeleteket olvasom, legyen szó akár a 1307-es per 2013-as rendeletről, vagy pedig a felhatalmazáson alapuló rendeletről, a nehéz helyzetben lévő területek vehetik igénybe a termelés támogatásaként, illetve fenntartó intézkedéseként ezt. Hogyha a 400 ezernél is több hektárból csak 80 ezernek van szüksége a termelés fenntartására, e, erre a támogatásra, e, akkor itt egy furcsa e, jogi jellegű eltérés vethető fel, és ez meglepő. Köszönöm, elnök asszony. Uh, erre majd azt hiszem vissza kell még térnünk, ugyanis az AKC kollégák itt egy független értékelést kérnek a főigazgatósági költ is meghallgattuk. Itt három millió tonna cukorról beszélünk, illetve az ezzel kapcsolatos támogatások az EU-n kívülre itt már visszatérünk megint az export támogatások megszüntetésének kérdésére. Az egyes főigazgatóságok közötti koherenciát biztosítani kell, koordinálni kell ezt a munkát, és talán egy szobeli kérdést intézünk majd a bizottsághoz, hogy ennek a végére járjunk. A kapreform napi rendünkön van, mint ahogy ezt tegnap is elmondtuk, úgyhogy esetleg a kollégák azt is végig gondolhatnák, hogy ilyen témákban módosítókat nyújtsanak be. Tudom, hogy hajbok kolléga, kollégát ezek a kérdések különösen foglalkoztatják. Köszönöm szépen az AKC kollégáknak, kollégáknak a vitát. Ma egyelőre csak a felszínét kapartuk meg ennek az eléggé mélyen ható problémának. Köszönöm. Most pedig egy közös eszmecserére kerül sor az Intával.